So. Ladies and gentlemen, mesdames... Hölgyeim és uraim, üdvözöljük Önöket eh, a szakbizottságunk ma délutáni ülésén. A szokásokkal ellentétben most késésben indulunk, de mindenképpen meg akartam várni a lehető legtöbb kollégát, hogy az alakuló, az elnökség alakuló ülésén, illetve a szakbizottság alakuló ülésén mindenki részt vehessen. A, az ülést megnyitom, 61 állandó tagja van mától az ipari szakbizottságnak, nem fogom felolvasni az összes nevet. a szakbizottság határozat képes, a kvórum megvan, ezt nem mondja senki kétségbe. Még egy információt szeretnék közzétenni. Az interneten élőben közvetítik a szakbizottság ülését annak érdekében, hogy mindenki nyomon követhesse. Az első részben az elnököt és a négy alelnököt választjuk meg. Ugye a határozatképesség megvan, ha megengedik, akkor jegyzőkönyvön kívül és napirenden kívül mondanék néhány dolgot. A demokrácia szabályai szerint fogunk eljárni, saját pozíciómat, címemet is ugye felkínálom ebben a játszmában. Mindenképpen mindenkinek köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért, nem volt egyáltalán könnyű a munka, de nagy örömet szerzett így is ez a szakbizottság nagyon fontos, továbbra is tagjaként kívánok dolgozni. képviselőtársaknak, a titkárság tagjainak, munkatársaknak is szeretnék köszönetet mondani. A titkársági munkatársak nagyon nagy munkát végeztek, voltak, akik időközben távoztak, mások csatlakoztak hozzánk, mindenkinek köszönjük még egy apróság, tudom, hogy velem nem olyan könnyű együtt dolgozni, de remélem, hogy végül mindenki elégedettséggel tudta ellátni a munkáját a különböző képviselőcsoportoknak, és köszönetet mondok, mert nem csak az infrakcióm felelőseivel, hanem a többi frakció jelentéstevőivel is jól együtt tudtunk működni. Még egyszer köszönet mindenkinek, és remélem, hogy ebben a szakbizottságban folytatódhat a jó munka, hiszen nagyon fontos ez a szakbizottság az Európai Unió fejlődésének folytatása szempontjából. Nem szabad elhanyagolnunk. Köszönöm szépen. Damit komme ich zu Punkt 5. Das ist der einzige Tagesordnungspunkt, den ich jetzt akkor eh, térjünk át az ötös napi rendi pontra, amivel még én eh, foglalkozom. Az EPP frakcióhoz fordulók, eh, vannak-e jelöltek? Úgy látom, hogy egy javaslat érkezik. Hölgyem, tessék. A titkárság most mondja, hogy nekem javaslatot kell tennem? Nincs semmi újdonság. De mondják el, hogy pontosan mi is az eljárás. Tehát az elnöki posztra jelöltet kell állítani, amelyet Santorit ajánljuk természetesen. Őt javasoljuk elnöknek ebben a szakbizottságban. Köszönöm. Jó, elnök, jó. Akkor feljegyeztük ezt a javaslatot. Szatori asszony egyetért a jelöltséggel. Ön a jelölt Igen. Van-e más jelölt? Nincs. Nincs más jelölt. Szatoli asszonyt közvelkiáltással megszavazhatjuk. Kiért egyet, hogy a szabadság elnökévé válasszuk. Damit ist Frau Satori gewählt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Szatoli asszonyt megválasztottuk ezzel fogadja jó kívánságaimat, és kérem, hogy megy át az elnöklést. Köszönöm szépen! Cari colleghi, grazie. Veramente. Kedves kollégák, köszönöm szépen teljes szívemből a támogatásukat. Tudjuk, hogy ugye megállapodás köttetett a szakbizottságok elnöklésével, a parlament elnöklésével kapcsolatosan. Ettől függetlenül köszönöm szépen, hogy rám szavaztak. Különösen az erődömnek szeretnék köszönetet önéről eh, elnök eh, úrnak, akit a két és fél év során eh, sikerült megismernem. mindig nagy szakértelemmel és intelligenciával elnökölt a szakbizottsági üléseket. Remélem, hogy én is így fogom tudni végezni a munkámat, és a szakbizottság korrekt eredményeket ér majd el. Pozitív módon, akár csak ő, szeretnék működni, Üdvözlöm mindazokat a tagokat, akik maradtak és akik csatlakoztak hozzánk. Köszönet az elmúlt időszakban az elvégzett munkáért, külön köszönet a titkárságnak. Akkor egyszerű képviselőként dolgoztam, most pedig köszönöm, hogy együttműködnek az elnökséggel, illetve a kollégákkal az elkövetkező két és fél év során sok a munkánk ezért tényleg szükségem lesz az alelnökök támogatására, akiket most fogunk megválasztani, kinevezni. Ki tesz javaslatot, én vagy valaki más? Jó, hát akkor ami az első alelnököt illeti, van-e javaslatuk e személyre? Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálok az új elnök asszonynak. Én nagyon szívesen dolgozom együtt Szártori asszonynal, mert többször volt módunk az előző ciklusban, a Nőjogi Szakbizottságban gyümölcsözően együttműködni. Tehát még egyszer gratulálok, és kihasználnám az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy Röle úr, az előző elnök kiváló munkát végzett, és Hol is van? Igen. Na hát nagy öröm volt együtt dolgozni veled, jó volt, hogy ilyen lendületes voltál, és nagyon jó tárgyaló szellemben működtél, kiváló volt a légkör. Köszönöm szépen az elkötelezettségedet, kitartásodat, munkádat, és most pedig az elnök asszonynak válaszként azt mondanám, hogy frakciónk az első alelnök posztjára Patricia Tolja asszonyt javasolja, a harmadik alelnök posztjára pedig Dimitri Deutras urat megragadnám az alkalmat, hogy Polimata asszonynak, az előző alelnöknek korábbi alelnöknek, aki távozik tőlünk, szintén köszönetet mondjak, nagyon jó munkát végzett. Elnök, köszönöm szépen az elhangzottakat és a kedves szavakat, amelyeket hozzám intézett, illetve Röld úrhoz. Patricia Tolját javasolják tehát első alelnöknek. Elfogadja a jelölést? Igen, köszönöm. Kedves kollégák, van más jelölt az első alelnöki pozícióra? Nincs? Akkor javaslom, hogy közfelkiáltással válasszuk meg, ha mindenki egyetért. Tökéletes. Köszönöm szépen. Tolja első alelnök asszonyt kérem, hogy jöjjön ki ide az elnöki eh, emelvényre. Második a alelnöki poszt. Van-e jelölt? Köszönöm szépen eh, Elnök asszony, én is gratulálok az elnöki pozíciójához, és én is szeretnék köszönetet mondani Royl úrnak. Ő a nagyon tisztességes elnökléssel az elmúlt két és fél évben sokat segített a szakbizottságnak. Köszönöm. Az ALDE, szak, az ALDE frakció nevében Jens Rode urat szeretném jelölni, aki sajnos családi okok miatt ma nem lehet velünk. Minden esetre az ő nevét javasolnám a második alelnöki tisztségre. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a jelölést. Tájékoztattak bennünket arról, írásban, hogy tehát a képviselő úr elmagyarázta, hogy miért nem tud eljönni, és biztosított bennünket, hogy vállalja a jelölést. Van-e további jelölt? Nincs. Akkor közfelkiáltással válasszuk meg. Mindenki egyetért, tökéletes, köszönöm holnap már velünk lesz az alelnök úr. Harmadik alelnöki pozíció, tisztség. Decász, Dimitri Decász urat javasolják, vállalja a jelölést. Igen, természetesen nagy örömmel, köszönöm szépen. Van-e más jelölt erre a tisztségre? Nincs akkor közfelkiáltással megszavazhatjuk, ha mindenki egyetért. Köszönöm. az. úr is kérem, hogy jöjjön fel hozzánk, csatlakozzon. Negyedik alelnöki tisztség. Csicseszter úr, köszönöm szépen, elnök asszony Mindenek előtt gratulálok a megválasztásához, és sok sikert kívánok ebben a pozícióban. Van tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy kihívást jelent ez a szakbizottság. Minden kollega kiválóan vitázik, különösen Türmesz úr itt előttem. Szeretnék köszönetet mondani Herbert Rollnak, aki kiválóan elnökölte az a ciklus első felét. Sok sikert kívánok neki az új feladatköreiben, és örülök, hogy továbbra is velünk dolgozik. A negyedik alelnök tisztségére Evelyn Tazanowski kollégát szeretném ajánlani. Köszönöm szépen, most nem hallják a tolmácsok. Igen, tehát köszönöm szépen, vállalja a jelöltséget? Igen, tökéletes, van-e más jelölt? Nincs. Akkor válasszuk meg a kollégát közfelkiáltással. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mihelyt az elnökség összeáll a négy alelnökkel, a frakció képviseletében, szeretném kifejezésre juttatni, hogy a mi frakciónk nagyon sok sikert kíván, gratulál, számíthatnak az együttműködésünkre. Tehát a frakcióm nevében azért még azt is szeretném elmondani, hogy nagyon sokat köszönhetünk Royal úrnak, aki kiválóan elnökölt, különleges egyensúlyérzékről tett tanúbizonyságot, a különböző frakciók érdekeire, érzékenységére odafigyel, teljesen elfogulatlan volt, példás volt a magatartása, és a frakcióm nevében szeretném ezt jelezni, akkor, amikor már ugye megváltozott a, az elnökség összetétele. Hát még egyszer gratulálunk, és még egyszer mondanám, bravo Royl úrnak! Bene, allora abbiamo terminato la parte Köszönöm szépen. Akkor ezzel tulajdonképpen befejeztük a ö, meg az alakuló ülést, és akkor most rátérünk a szokásos itre ülésre. Először is az első pont a napirendnek napi az elfogadása következik. a jelentéstevők, amennyiben egyetértenek. Richiesta riguardo e nessun altra proposta. Akkor megcseréljük a 3-as 15-ös pontokat. Van-e más észrevétel a napi rendel kapcsolatban? Akkor javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendi pont a napi rendet ezzel a két pontosan a megváltoztatásával, tehát a 3-as és 15-öst felcseréljük. Ezzel elfogadtuk a napi rendet. Kettes pont. Köz, elnök közleményei következnek. Számos bizottsági ülésre kerül sor a héten, éppen ezért nem lesz eh, valamennyi nyelven tolmácsolás az észt, a finn, lett, és a szlovák és a szlovén nyelveken nem lesz tolmácsolás ezen a héten. Ez van az eheti munkával kapcsolatban. És akkor javaslom, hogy most térjünk rá a hármas pontra. az az együttműködés, az energiapolitik, energiapolitikai együttműködés kezdeményezése határon túli partnerekkel stratégiai jelentésről van szó, az energia ö, fenntartható, biztonságos, fenntartható, versenyképes energiaellátással foglalkozik akkor át is adnám a szót, de nincs itt a kollega, úgyhogy akkor Mádure eh, kollégának adom át a szót. Herzog eh, kollega lenne. Miután nincs itt a eh, kollégám, ezért azt kérte meg, hogy ol, olvassam fel a jegyzeteit az Európai Unió külső energetikai politikájával kapcsolatban. Néhány kulcs észrevétel, valamit szeretnék elmondani a jelentéstevő részéről. Egy teljes mértékben energiapiac koordinált feltétlenül szükséges az Európai Unió külső energiapolitikájához. politikájához az integrációból származó előnyöket teljes mértékben ki kell használni azzal, hogy a tagállamok és az Unió egyezteti ezeket. Az Unió fokozza az import behozatalt, ez hat, kihathat a döntéshozatalra és egyéb politikaira, területekre, a szolidaritást a tagok között, csak a akkor lehet, hogyha ezt a helyzetet ellensúlyozzuk. Rendszeres tanácskozásokat kell tartani a külső energiapolitikáról, a formális és az informális energiaügyi miniszteri ülések alkalmával, ahol a felső képviselők és a különböző szolgálatok képviseltetik magukat a stratégiai fontosságú kérdések esetében a, bizot, a tanácsnak meg kell vizsgálnia a mandátumokat, és mandátumot folyt, alapján folytatnia tanács, tanácskozásokat. A bizottságnak információt kell kidolgoznia, hogy a releváns adatokat összegyűjtsék az tagállamokról, illetve az energiaprogramokról, Eh, harmadik országok kapcsolatokról. Az ellátás eh, diversifikálása, források diversifikálását fel kell gyorsítani, különösen azokat, amelyek új eh, koridoroknak a létrehozására irányulnak és azzal, hogy igazi versenyt hozzunk létre a gázellátás területén, és az új távoli ellátókat is, Ausztrália, Kanada, Latin Amerika, szubszaharai övezet részek itt is be kell kapcsolni az Eural-Mediterrán hálózatot is modernizálni kell, illetve fel kell újítani az erőmű állományt. Végezetül pedig a jelentéstevő szeretné hangsúlyozni, hogy nagyon fontos a közös energiapolitikai ütemtervet kidolgozni, nem csak Oroszországgal, hanem más kulcspartnerekkel is, akik hasonló értékeket osztanak, mint Kanada, Japán, Egyesült Államok, Ausztrália technológiát, ipari együttműködést kell folytatni, a megújuló energiák a hatékonyabb felhasználás érdekében, a biztonság érdekében is. Köszönöm. Grazie. Allora per questo dibattito abbiamo disposizione. Nagyon szépen köszönöm. 45 percünk van a vitára. 45 percet terveztünk, már meglehetősen hosszú. Thank you very much, President. Uh, let... Köszönöm szépen először is. Szeretnék jó munkát kívánni az új ciklusra, és néppárti árnyék jelentéstevőként szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok a jelentés készítőjének az elvégzett munkához. A jelentés jól kiegyensúlyozott, és szeretném hangsúlyozni azokat a pontokat, amelyek szerintem fontosak a jelentésben illetve hangsúlyozni további két vagy három pontot, amelyek szerint még tovább is tudnánk menni, és még jobban tehetnénk ezt a jelentést. Ami a pozitív aspektusokat illeti, Tehát ami a pozitív aspektusait illeti a jelentésnek, teljes mértékben támogatom a prioritásokat, hogy a külső dimenziót és a külső piacokat építsük, hogy erősítsük meg a partnerséget. It doesn't go. Okay. just take the other Sorry about it. Okay, sorry. So, uh... Tehát elnézést tehát javítani a hozzáférést a fenntartható energiaforrásokhoz a fejlődő országok javára. Teljes mértékben egyetértek, hogy hangsúlyozók a koordinációt a bizottság és a tagállamok között, illetve az Európai Uniós politika között, az, hogy azért, hogy Európa egységes hangon tudjon szólni, és nagyobb hatást tudjon gyakorolni a nemzetközi fórumokon. Tehát mindez nagyon jó, és nagyon jól került megfogalmazásra a jelentésben, tehát ezeket teljes mértékben támogatom. Ugyanakkor van három dolog, amit eh, szeretnék eh, még jobban hangsúlyozni. Először is az északi, déli és keleti szomszédság területeken. Kicsit homályos azzal, hogy mit értünk a délatlanti régiókon. A dél-amerikai térség nagyon nagy területet jelent, és nagy lehetőségeket, és mindenképpen nagyobb figyelmet kellene fordítani az energiapolitika területén ennek a térségnek Végezetül pedig, ami a fejlődő országokat illeti, amennyiben az e, energia és iparpolitika megfelelő, még nagyon sokat tennivaló. Különösen Európának sokkal aktívabban kellene részt vennie a kapacitás képítésben energetikai területen. Tehát ez az a három pont, amit szeretnék felvetni és ha, jobban hangsúlyozni a jelentésben tehát a dél-atlanti kapcsolatok, dél-amerikai kapcsolatok és a fejlődő országok kérdését is be kellene venni. Köszönöm szépen, és elnézést a telefon miatt. Grazie, la parola al collega. Köszönöm szépen. Torms úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és gratulálok az új funkciójához, valamint az alelnököknek is. Rövid leszek. Azzal egy anekdotával kezdeném. Az e, Európai Unió Kína delegációban vettem részt három vagy négy évvel ezelőtt, és amikor Kínába utaztam, akkor beszéltem a bizottsági képviselőkkel, tagállami felelősökkel, és az utazásom után az volt a következtetésem, hogy Európai Unió Kína energetikai politika nincs. Francia kínai energiapolitika van, német kínai is van, Dán Kína energiapolitikai együttműködés, de Európai Unió kínai nincsen. Legalábbis én így értelmeztem, a Dána, Dán-kínai együttműködésnek sokkal nagyobb a költségvetése, mint az egész Európai Unió kínai együttműködésnek. Ez már nagyon jól mutatja, hogy mennyire szervezetlenül történnek a dolgok. és még inkább így volt, hogy valamennyi tagállam ö, iparpolitikai okok miatt megpróbálta, hogy ne mondja meg, hogy mit, eh, nem mondja el, hogy mit eh, készül lépni nemzeti iparpolitikák eh, kerültek számavitelre, de Európai Unió szinten nem optimális a helyzet. Tehát azt kellene mindenképpen elérnünk, hogy a dokumentumunk egy mindenki számára győztes helyzetet alakítson a tagállamoknak, az iparnak, és a politikai kérdések is lefedésre kerüljenek, és ahhoz, hogy ezt biztosítsuk, ehhez sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a többi együtt döntési ügyre is sokkal több információról lenne szükségünk, hogy a tagállamok milyen kétoldalú megállapodásokat kötöttek nem uniós tagállamokkal. Második dolog, hogy nekünk, európaiaknak, akik más nem európaiaktól függünk olaj, gáz import tekintetében, sőt, még urán import tekintetében is. Mindenképpen az az értekünk, hogy a jogállamiságot nemzetközi szabályá tegyük. Egyre nagyobb mértékben csökken azoknak az országoknak a száma, amelyek nagyobb mennyiség olajat szállít, és ahogy nehezedik a helyzet, annál kevésbé fogják a szabályokat betartani, hanem egyszerűen alkutárgyává válik az, hogy hogyan és mennyi olajat kiszállít. Tehát fontos, hogy itt szabályok alapján történjen az ellátás, például mi a VTO-nak a szerepe, az energia forgalmazási megalapodásokban. Az energia külpolitikának pedig konzisztensnek kell lennie az egyéb politikákkal, egyrészt a klímapolitikával, és nagyon komoly vitákat, tárgyalásokat kellene folytatnunk arról, hogy vajon a kanadai import, ami legalább kétszer vagy háromszorosára növeli a ö, széndiokszid kibocsátást, mert más összetételű, hogy ez valójában megfelele a klímapolitikánknak. Konzisztensnek kell lenni a klímapolitikával és az egyéb környezetvédelmi biztonsági kérdésekkel is. Végezetül pedig amikor az energiaütemtervet vizsgáljuk, Európa, Egyesült Államok, Japán, egyebek, nagyon gyorsan világossá válik, hogy ezek különböző területek, ügyletek, energiahatékonyság, e, és az energiahálózat, villamosenergia hálózat megerősítésére van szükség. A legnagyobb exportpiac potenciálokról van szó, és világos stratégiával kellene rendelkeznünk. Intézmény kapacitási építésre van szükség, minimális sztenderdekre, ahogy ez meg is van. De például a smart, az okos hálózatok esetében is fontos, hogy megtudjuk a az okos mérők rendszerét is létrehozni, például Kínában és más területeken is a világon. Ez egy második aspektusa ennek az export stratégiának. Tehát meg kell néznünk, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a kis és közepes vállalatok, amelyik sok esetben technológiai területen vezetők, hogy hogyan tudjuk őket segíteni abban, különösen a ö, feltörekvő piacokon ők is piachoz jussanak. Köszönöm. Köszönöm, és Gyürk kollégának adom meg a szót szót, elnök asszony, és eh, én is hadd kezdjem a, a gratulációval. Gratulálok a megválasztott elnökség eh, minden tagjának, és eh, jó munkát kívánok az elkövetkező időszakban. Ami a tárgyalt jelentést illeti, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek távollétében is, meggyőződésem egyetértve az előttem szólókkal, hogy egy kiegyensúlyozott jelentést sikerült az asztalra helyezni, amelyben a hangsúlyok is a megfelelő helyen vannak, ezért én is megengedhetem magamnak, hogy röviden szóljak. A legfontosabb következtetése talán ennek a jelentésnek, amelyel magam is egyetértek, az az, hogy komplex megközelítésre van szükség, amikor a harmadik országokkal történő együttműködés uniós szabályrendszeréről gondolkodunk, és ennek a komplexitásnak a legfontosabb eleme az, hogy egy ilyen kapcsolatrendszer csak egy jól működő egységes belső piacon nyugodhat. A gondolkodás tehát nem válhat ketté, egyszerre kell dolgoznunk a jól működő belső piac megvalósításán és a harmadik partnerekkel való kapcsolattartás keretrendszerén. Néhány rövid megjegyzése ugyanakkor. Az első a partnerekkel kapcsolatos. Ami Oroszországot illeti meggyőződésem szerint helyesen és jól fogalmazza az anyag, mégis szeretném hangsúlyozni, hogy az egyes tagállamok eh, kitettsége, kiszolgáltatottsága Oroszország irányába eh, nagyon eltérő mértékű, és ez nem pusztán az importált eh, földgáz mennyiségétől függ, hanem természetesen annak arányától az adott ország energiamixén belül. Ez ugyanis azt jelenti, hogy egyes közép-kelet-európai országok, bár kevesebb földgázt exportálnak, mint nagyobb nyugat-európai társaik, mégis kiszolgáltatottabbak, hiszen ez a kiszolgáltatottság, ez eh, egyes esetekben függőség, egyes esetekben a száz százalékot is eléri. Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni egy ilyen jelentés tárgyalásakor a szolidaritás fontosságát tagállami szinten az egyes eh, tagállamok között. Egy másik partner, amelyről Turmes kollega tett említést éppen az imént, eh, Kína. Kína viszont nem szerepel megfelelő hangsúlyjal ebben a jelentésben meggyőződésem szerint, pedig mindannyian azt hiszem egyetértünk abban, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelem sikere elképzelhetetlen eh, Kína nélkül, mint a legnagyobb populációval bíró ország nélkül, tehát ezt az aspektust, ezt a partnerséget eh, azt gondolom szerepeltetnünk kell eh, ebben a jelentésben megfelelő hangsúlyjal. Ez volt az első megjegyzés. A második megjegyzés az energiahord, egyes energiahordozókra vonatkozik. Jelesül mindenek előtt a, a kőolajra azt gondolom, hogy a jelentős eh, európai földgáz függőség mellett hajlamosak vagyunk elfeledkezni kitettségünkről a kőolajellátással kapcsolatban, pedig ez eh, hasonló mértékű. És most, amikor eh, aggasztó események zajlanak Nigériában, amikor a szankciók életbe lépnek Irán vonatkozásában, akkor azt hiszem, hogy ennek is hangsúlyjal kell szerepelnie a jelentésünkben, ennek a ténynek, tehát a kőolaj szerepének és még az energiahordozókhoz eh, megjegyzés, ami a villamosenergia és a földgáz eh, kérdését eh, illeti. Itt eltérő strukturális problémák vannak, a bizottság eredeti dokumentuma mégsem tesz érdemben különbséget a villamosenergia és a földgáz között. Én azt javaslom, fontoljuk meg, hogy ne tegyünk-e mi javaslatot a közös irányvonal mellett szektor specifikus stratégiák megalkotására is ebben a tekintetben. És végül a harmadik utolsó megjegyzésem az a menetrendre, az ütemezésre vonatkozik, hogyha úgy tetszik, eh, bántóan nem szerepelnek eh, dátumok, eh, időhatárok a bizottság dokumentumában. Mi tehetnénk arra kísérletet, hogy, hogy dátumokat, időhatárokat megjelöljünk. Tudom, hogy párhuzamosan zajlik a Karinsz report tárgyalás, épp ez a két napirend cserélt most helyet, és ott ennek talán nagyobb hangsúlya van, mégis azt javaslom, hogy itt is foglalkozzunk eh, eh, az időkerettel, hogyha úgy tetszik. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Grazie, la collega del Castillo. Del Castillo kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem eh, szeretnék már sok mindent hozzátenni mindahhoz, ami elhangzott eddig de azért szeretném hangsúlyozni ezt a jelentést, hogy is ugye a többi javaslatához hogyan illeszkedik ez a bizottságnak, a bizottság egyéb javaslataihoz. Olyan jelentésről van szó, amit nem szabad önmagában vizsgálni, hanem a nemzetközi és kormányközi kapcsolatok tükrében kell vizsgálni. De mindenképpen alapvető pontról van szó, hogy jól értsük azt a mechanizmust, amelyet a bizottság javasol, annak érdekében, hogy az energia biztonság területén és a külkapcsolatokkal együtt az Unió hatékonyabbá tudjon válni és szeretném következésképpen hangsúlyozni a nyolcadik bekezdést, ami egy pozitív bekezdés, mert ebben azt kérjük, hogy a tanács adjon mandátumot a bizottságnak, amikor lényeges, stratégiai fontosságú infrastruktúráról van szó, amely érinti az unió energiaellátásának összességét. Tehát itt már nem csak kormányközi érdekekről szólunk amelyek érinthetnék az Európai Uniós jogot. Másfelől pedig úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni a 11-es bekezdést, amelyben szerintem a jelentéstevő nagyon jól kiemeli a szolidaritás, az összekapcsolások kérdését, illetve hogy küzdeni kell az uniónak az egyre növekvő függősége ellen, a foszilis tüzelőanyagok vonatkozásában. Azt hiszem, hogy ez igaz nem csak az olajra és a gázra, de a szénre is hangsúlyozni kell, hogy a szolidaritás lehetetlen, hogyha nincsenek meg a megfelelő összekapcsolások a hálózatok között. Erről már nagyon sok esetben beszéltünk, de ezen emlékeztetők ellenére még nagyon távol állunk attól, hogy meglennének ezek az összekapcsolások. És ez alapvetően fontos ahhoz, hogy egy megfelelő versenyképes belső piacot alakítsunk ki, és York kollégánk az imént emlékeztetett arra, hogy ez egy alapvetően fontos elem ahhoz, hogy az Unió megfelelően tudja enyhíteni a függőségét, és optimális körülményekkel teremtsen az unión kívüli országokkal való tárgyalások során. Be fogunk terjeszteni bizonyos módosítókat, de azt mondhatom, hogy Herzog Editnek az a, által készített anyag alapvetően nagyon jó, és mindenképpen lehetővé teszi, hogy az Európai Parlament álláspontját megfelelően tükrözzük. Elnök asszony, köszönöm, Del Castillo asszony, Tolja asszony következik. Köszönöm szépen. Azért szólok csak hozzá, hogy egy külön aspektust említsek meg. Hercogasszonynak a jelentése, mint mindig, nagyon is pertinens. Úgy gondolom, hogy ebben az értelemben kellene egy még hozzátennünk azt, hogy fontos megteremteni azokat a jogi eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy megerősítsük az együttműködést a tagállamok között, és különösen, hogy ezt jól összefogjuk. Az Európai Unió szinte kizárólagos felvásárló az energia tekintetében, különböző országok tekintetében, és na, sokkal jobb lesz a szerződéses képességünk, a kereskedelmi alkupozíciónk, hogyha egységesen lépünk fel, és a partnerség kialakításában is sokkal erősebb lesz, hogyha Európai Uniós partnerséget tudunk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy egy új ö, dimenziót kell indítanunk, nem bilaterális, hanem Európai Uniós dimenziót. Ö, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elem az Európai Unióra, és lehetővé tenni, hogy az integrációt is jobban hangsúlyozzuk, amiről már sok esetben volt szó energetikai területen. Ezt sok esetben ellene vannak a bizonyos nemzeti álláspontok. Tehát fontos szerintem ezt az aspektust kiemelni, hogy nem csak egy olyan Európai Unióról legyen szó, amely egységes hangon lép fel és szólal meg, hanem egységes stratégiával is rendelkezik ahogy ezt elmondta a Turmszúr is. Tehát az Európai Unió többé-kevésbé stratégiai fontosságú, és éppen arról van szó, hogy egy stratégiát igenis lehetséges létrehozni, hogyha megvan hozzá a kellő akarat. Ez nagyon fontos lenne valamennyi ország számára, és ne sokszor elismételtük ezt. És ahogy a szállító, beszállítói és nagyon jól beazonosítják, hogy melyek azok, akikkel fontos és komplementer stratégiát lehet kiállítani. Ez lenne az, ahol mit ki lehetne használni, hogy ezt a kitűnő jelentést még jobbá tegyük. Köszönöm, Tolja asszony! Amennyiben nincs további hozzászóló, akkor a bizottságra tekintek. Márkesz eh, úr vagy asszony. Köszönöm szépen, nagyon nagy figyelemmel hallgattuk az elhangzott álláspontokat, amelyek jól eh, tükrözik a külső energiapolitikáját az Európai Parlamentnek. Nagyon örülünk a benyújtott jelentésnek, és várjuk a végső változatát. Ez egy fő általános elemét támogatja a bizottsági szeptemberi kommunikációnak is. Emlékjegyék meg, hogy két példát mondjak. Először is rámutat annak fontosságára, hogy a külpolitika energiaterületen el, hogy segítse elérni az Európai Uniós energiapolitika céljait, illetve a, az ellátás biztonságát és konkrét elemeik kell is kell, figyelme kell venni az ákikat. A másik fontos elem, hogy a koordinációt fokozni kell a külső energiapolitikai tevékenységek vonatkozásában, örömmel látom, hogy nagyobb koordinációt sürget a jelentés is, és a tagállamok bizottság közötti cserét szorgalmazza a prioritások és az energiaügyekben. Ez mindenképpen szükséges, hogyha az Unió nagyobb hatással akar megjelenni harmadik országokkal folytatott tárgyalásokban. Engedjék meg még, hogy hozzátegyem, hogy ez a koordináció fontos, és a nemzetközi szervezetekben is figyelembe kell venni, amikor energiakérdésekről van szó. Hogyha az Európai Unió koordinált üzeneteket tud közvetíteni, ez sokkal jobban tudja képviselni a globális energia agendát fontos az ellátás biztonsága és a belső piac integritásának megvédése. Úgy gondoljuk, hogy a nagyobb mértékben lehetne rámutatni a fenntartható energiapolitikák fontosságát, az energiahatékonyságot, kutatást és az innovációt. Ezek olyan területek, ami nagyon sok külső partner számára is fontos, és politikákat alakítanak ez az egyik lehetőség, ahogy a nagyobb megértést és bizalmat tudunk építeni partnereinkkel, és kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot építeni fejlődő, iparosodott vagy feltörekvő országokkal egyaránt. Ez az Európai Uniónak és a tagállamok tevékenységét is és elejét is segíteni. Köszönöm szépen. Grazie. Nagyon szépen köszönöm. Márkez asszony következik. Merkis asszony, kérdezem, hogy még ehhez szeretne valamit hozzátenni. Támogatandó a jelentés készítőjét, úgy mondta, nem nincs további hozzászólás ehhez a témához, tehát napi rendünknek ezt a pontját ezennel le is zártuk. A vitát holnap folytatjuk, ugyanis az energiapolitikai együttműködés és a külkapcsolatok a holnapi napon délután kerülnek terítékre. Egyebekben nincs még időpont egyeztetés, márciusra terveztük, de most még egy kicsit korai pontos időpontot meghatározni. Úgyhogy akkor most azt javasolnám, minek utána nagyon gyorsan haladtunk előre, és a mai napra tulajdonképpen már csak egyetlen egy pont szerepel a napi rendünkön, mégpedig a Horizont 2020-as csomag, és Robert Dian Smith főigazgató úr jött el hozzánk a bizottságtól, aki ezt be fogja mutatni, utána vita következik majd. Azonban a főigazgató úr csak fél ötkor fog ideérni, úgyhogy most javasolnám, hogy tartsunk egy szünetet, mint egy 30 percnyit. Ugyanis a főigazgató úr bevezetése nélkül sok értelme nem lenne megkezdeni a vitát, úgyhogy egyszerűen túl gyorsak voltunk, és éppen ezért mindenkit kérek, hogy pontosan 16 óra 30-ra térjen vissza a terembe, és akkor folytatjuk a munkát. Köszönöm.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 <laughs> Colleghi, allora se prendete posto possiamo... Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet mindannyian. És nagy szeretettel köszöntjük körünkben Robert Jan Smith urat, aki az Európai Bizottság főigazgatója, nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt üdvözölhetjük körünkben a bizottsági ülésünkön, amelynek a téma a Horizont 2020 csomag, és hát rögtön meg is adom neki a szót, parancsoljon Jan Smith úr, ön tartja a felvezetését ennek a témának, és most meg is kapja erre a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm a kedves bevezető szavakat. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Itt van kollégám a DJE Akról, aki szintén szól majd néhány szót az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről. Nagyon ö, ö, örömmel jöttem el, és ö, azután, hogy elfogadták ezt, a biztos bemutatta ezt, és tájékoztatott engem arról a lelkesedésről. És most kerül sor az első hivatalos tapasztalat cserére, és hát nagyon remélem, hogy ez egy kapcsolatrendszer első lépése az intézményeink között. Először is hadd gratuláljak Szátori asszonynak, a megválasztásához, hogy ő lett az ITRE bizottság elnöke, és biztos vagyok abban elnök asszony, hogy legalább olyan jó lesz az együttműködés közöttünk, mint dr. Royl úrral, akivel szintén nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, és köszönöm is neki ezt a jó együttműködést az elmúlt években. Gratulálok Madure asszonynak is, hiszen ő az, aki ennek a témának az előadója, és természetesen Élev úrnak is gratulálok, aki a részvételi szabályokkal kapcsolatos kérdések előadója. És nagyon nagy örömmel várom az együttműködést önökkel és a 20-20-as keretprogramról azt gondolom mindannyian megkapták a lerövidített anyagot, ismerik az általános kontextusát ennek, a kezdeményezésnek, hogynek a vázlatát, összefüggéseit és a menetrendjét egyaránt. Először is azt hiszem, hogy világos, hogy ez a 2020-as horizont nem egyedül áll a levegőben, hanem a 2014-2020-as többéves pénzügyi terv része. A bizottság a tavasz végén terjesztett elő a javaslatát, és ebből a javaslatból kiderül, hogy egyrészt nagy szükségünk van arra, hogy hogy különböző költségvetéseket valósítsunk meg, és szükség van a restrikcióra, a pénzügyi konszolidációra, ugyanakkor biztosítani kell a növekedést. Továbbra is fontos a jövőbe befektettünk, ugye a jövőbe történő befektetés az az oktatás, a kutatás és az innováció. Ezen oknál fogva érdekes, ha megnézik ezt a javaslatot a többéves pénzügyi tervre vonatkozóan. Látják, hogy van egy terület a különböző csomagok között, amely egy egy rendkívül komoly pénzt kap, ez pedig az innováció és a kutatás. Valójában a bizottság azt javasolta, hogy a költségvetés a keretprogramban az 46 százalék, és ez mintegy 80 milliárd eurót jelent majd, tehát továbbra is folytatódnak a befektetések a jövőbe, Európa jövője az nem merülhet ki a restrikcióban, pozitív üzenetekre is van szükség, ez pedig a kutatás és az innováció területéről várható. A 2020-as horizont csomag tehát itt van, és ez mindösszesen 80 milliárd eurót fog át, ez egy 46%-os növekedést jelent a jelenleg futó programhoz képest, és ez biztosítja, hogy javítsuk a jövőbe történő befektetések helyzetét, e, hozzájáruljunk a gazdaság növekedéséhez és új munkahelyek teremtéséhez. Foglalkozik a program mindazzal, ami agasztja az embereket, és Európa jövőjével széles összefüggésben ezt nem egy elefántcsont toronyban írtuk ezt a javaslatot, hanem tényleg úgy, hogy meghallgattuk az érintetteket, az Európai Parlament képviselőit, és vettük magunknak az igét, időt, hogy mindezt megtegyük, mielőtt megfogalmaztuk a javaslatot. Nagyon komoly teszmecserére került sor az egyszerűsítést illetően, azután az innovációs unió és a az összekapcsolás, illetve mindennek a kapcsolata a hetes keretprogramhoz, és hát mindenről szavazás is történt, mint egy 100 milliárd euró, ugye, még, ugye most 80 milliárdról beszélünk, de itt még nincs itt. Na most a parlament, mint költségvetési hatóság nagyon komolyan beleszólhat mindebbe, és ott van még Matthias asszony is, aki a zöld könyvet gondozta ezzel kapcsolatban. De hát nagyon sokat hallgattunk, nagyon figyeltünk, meghallgattuk, mint mondtam, az érintetteket, a tudósokat, az iparképviselőit, képviselőit, és természetesen a soros elnökségeket, és nagyon mély, mélységekben menő konzultációt folytatunk, online 56 workshopot tartottunk, és így kezdtük el megfogalmazni ezeket a javaslatokat. Itt látják, azokat a címeket, tételeket, amelyek a javaslatokban szerepelnek, és hát én itt kipipáltam őket, hogy biztosítsam önöket arról, hogy ez szerepel a, a programban. Ugye az Európai Kutatás és Innovációs alapok integrációja. Ugye meg kell szabadulnunk a kutatás és az innováció terheitől, ugye megtettük ezt úgy, ahogy önök kérték. Kérték, hogy radikálisan egyszerűsítsük az eljárásokat, ezt mi is szorgalmazunk. Valóban javasoltuk ezt, és most elmondhatom, hogy talán túlságosan is leegyszerűsítettük, erre majd még visszatérünk Azután az alaptudományok. Ez nagyon fontos kérdés, Rajl doktor, Nibler asszony is elmondták ezt, hogy továbbra is muszáj foglalkoznunk az alapkutatásokkal, és látható, hogy itt is egy nagyon impresszív csomagot sikerült összeállítani. És ez nagyon fontos az innováció és a, az innováció és a kutatás szempontjából. A társadalmi etikai kihívásokra való összpontosítás, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a társadalom, mi foglalkoztatja a polgárokat és hát ezek a gondok, problémák, hogy az egészségügy, a biztonság, az élelmiszerbiztonság, a közlekedés, és folytathatnánk a sort, tehát tematikus megközelítéstől indulunk, és azután a nagy társadalmi kihívások felé fordulunk. A, a, a multidisziplinaritás. Ez a javaslatok többségére jellemző. Sok-sok alkalom volt arra, hogy megvitassuk a kérdést, és egyre nagyobb volt a részvétel. Sokan dolgoztak ezen, Jordan asszony is többek között, és világosá vált, hogy itt a kiválóság meghatározó, és biztosítani kell, hogy ez érvényesüljön még olyan országokban is, amelyek olyan nagyon nem képviseltetik magukat, nekik is meg kell kapniuk a lehetőséget, hogy ezt megtegyék, tehát nagyon érdekes intézkedésekre kerül majd sor, hogy bővíthessük a részvételi lehetőséget eh, mindenki számára ebben a programban és Mekis asszony jelentésében szerepelt az is, hogy itt nem csak technológiai, hanem társadalmi innovációról is szó van, ezt több esetben hallottuk, és látható, hogy a 2020-as horizont csomagban ez szerepel is, és utoljára, de nem utolsó sorban, Rüblis úr sokszor hangsúlyozta, mint sokan mások is, hogy milyen nagyon fontos a KKV-k, kis és középvállalatok részvétele, akik gyakorlatilag a munkahelyteremtés motorja. Ez mind-mind szerepel a Horizont 2020-as csomagban, és fontos ezzel pénzügyi vonatkozásban is törődni. Rübig úr nincs itt közöttünk, de találkoztam vele az éves felmentesítés tárgyalásakor a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban. Tehát ez a Horizont 2020-as csomag három prioritáson alapul. Kiválóság a tudományban, ipari vezetés és társadalmi kihívások. Hogy miért van szükség erre a kiválóságra a tudományban? Hát nyilvánvaló akkor, hogyha nem fektettünk be a kezdetekben, akkor nem jön ki semmi a végén. Tehát meghatározó, hogy Európa erősítse meg a helyét a tudományban, és továbbra is folytasson befektetést ezeken a területeken. Nagyon fontos, hogy tegyük lehetővé a fiatalok számára azt, hogy, hogy haladjanak a munkáikkal, hogy kutassanak, és biztosítsuk számukra mobilitást a különböző országok, európai országok között. Ezért azután prioritásként kezeljük ezt a kérdést, és itt majd, hogy nem meg duplájára emelt a, ö, emelkedett a költségvetés az Európai Kutatási Tanácsban, ez egy sikersztori volt, és ezt az önök bizottsága is elismerte, és ezt támogatta tehát az egész Európai Parlament. A Nibler asszony nevében is mondhatom ezt, Grosztet asszony is ö, szólt erről, és nagyon sokan támogatták ezt a rendkívül fontos kezdeményezést. A jövő és a feltörekvő technológiák. Hát itt még néhány évre van szükség, hogy ezek bevezetésre kerülhessenek ezek a tevékenységek. Ezt megtesszük, azután a Meri Curie cselekvési program nagyon fontos, ez egy mobilitási program, nagyon nagyra tartják a fiatal kutatók, és utoljára említeném a kutatási infrastruktúrát. Nagyon fontos, hogy Európa felkészüljön arra, hogy ö, ö, mi rendelkezzen ezekkel az eszközökkel, és ezek most megnyílnak az európai kutatók számára, és ö, mindent meg kell tennünk, hogy lehetővé tegyük a kutatók számára a tudomány, a tudás előrehaladását. A második kérdés, és ez is nagyon fontos, hogy az ipari vezető szerepünket erősítsük és Odi úr jelentésében a hetes keretprogramból ról olvasható, hogy mennyire fontos az ipari versenyképesség megtartása. Ez kiemeli a jelentés. Ezen oknál fogva mi valóban nagyon komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, a vezető szerepel az iparban, és az ipart szeretnénk a programba visszavenni. Láttuk az elmúlt tíz évben, hogy az ipari részvétel csökkent, és most eljött az ideje annak, hogy az ipar visszakerüljön a keretprogramba. Nem szabad elfelejteni, hogy az egyik legfontosabb célja a kutatásnak és az innovációnak végül is a Lisszaboni szerződésben szerepel, és ez ez pedig nem más, mint az ipari versenyképesség növelése. Nagyon fontos szerepet kap mindez, látják, hogy a kulcs technológiákba való befektetésnél 13.781 milliárd euróról van szó, nagyon érdekes a KKV-k számára összeállított csomag. 15 százalék kerül a, kis, a nagy kihívásokkal való megbírkozásra a KKV-k vonatkozásában azután nagyon szorosan együtt működtünk egyéb szervezetekkel, és megemlítem még azt, hogy folytatni fogjuk azt, amit Éler úr ö, dolgozott ki, és nagyon aktívan dolgozott ezen, hogy ö, az Access to Risk Finance is ö, folytatódjon, tehát a kockázati finanszírozáshoz való hozzáférés. Ez a Risk Finance Facility, ez egy sikertörténet, néhány héttel ezelőtt ebben a bizottságban hallottunk egy ö, bemutatót Erika Mann-tól, aki korábban parlament, európai parlamenti képviselő volt, és ebben ő szólt arra, arról, hogy milyen fontos mindez, és hogy mióta létezik ez a kölcsönmechanizmus, majdnem 8 milliárd, hangsúlyozom, 8 milliárd euró költ kölcsönt kaptak az innovatív társaságok. Ösztöndíjakról is szó van, és természetesen akkor, hogyha ezek a programok megfelelő innovációs erőről tanúskodnak. Társadalmi kihívások. Említettem már a Matthias jelentést. Ott nagyon komoly felszólítás szerepel arra vonatkozóan, hogy a jövőben jobban oda kell figyelni a társadalom szükségleteire, az emberek szükségleteire és ez az érdekes, ez egy nagyon érdekes megközelítés, ahogyan megpróbáljuk megoldani a polgárok aggodalmait. Ugye ezek elsődlegesen az egészségügyel kapcsolatosak, az élelmiszerbiztonsággal, az energiával, a közlekedéssel, az éghajlatvédelemmel és természetesen a biztonsággal. Mindenki biztonságos társadalomban kíván élni. Nyilvánvaló, hogy ezek a kihívások, amelyekkel foglalkozni kell nem csak a kutatóknak, hanem természetesen az iparnak és az ipari szervezeteknek is. Ez egy közös megközelítést követel a különböző szereplők részéről, mert csak így tudjuk kidolgozni a megoldásokat a polgárok számára, és nagy szükség van a megoldásokra, az egészségügy területén. Nemrégiben olvastam, hogy egy tanulmányból kiderült, hogy az Alzheimer és a demencia az a GDP 1%-át fogja felemészteni. Ezek hatalmas összegek és nem szabad elfelejteni tehát a, a humán, az emberi tragédia mellett a gazdasági vonatkozásokat sem. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a kutatás ilyesmivel is foglalkozzon és megoldásokat találjon. És ezt megpróbáljuk megtenni. Majd több példával is fogok szolgálni, hogyha a kérdésekre kerül sor a társadalomtudományok. Ezek meghatározó szerepet játszanak a társadalmi kihívásokkal folytatott küzdelemben, és nagyon fontos az integrált hozzáállás. Nagyon nagy változások történnek, történtek. Most már nem külön programokat javasolunk ezen a területen, hanem én kaptam ezzel kapcsolatban számos levelet, de nincs külön fizikai vagy kémiai programunk, akkor miért legyen más disziplinákra program. De van egy sokkal alapvetőbb oka is annak, hogy nem álltunk elő specifikus programokkal ezekre a tudományágokra vonatkozóan. Ez pedig a következő. A tudományok nagyon nagy mértékben hozzá tudnak járulni a kihívásokkal való küzdelemhez, de felelősséget kell vállalniuk, és ott a a terepen kell dolgozniuk ezekkel dolgozniuk ezeknek a kérdéseknek a megoldásán. Olvastam nemrégiben a holland statisztikáját, 8-ból egy ember, aki 70 éves, mindösszesen csak egyszer tart valakivel társadalmi kapcsolatot, és akik 80 év felett van, az gyakorlatilag teljesen izoláltan él. A legnagyobb részük izoláltan él, és nem tart kapcsolatot senkivel. Tehát éppen, hogy nagyon fontos feladata a társadalomtudományoknak, hogy ezeket a problémákat is kezelje, illetve megpróbáljon megtalálni megoldásokat. És nagyon komoly költségvetés áll majd rendelkezésre ezen a területen, de felelősséggel kell ezt kezelni, hogy tényleg a kihívásokkal meg tudjunk birkózni. Ez egy nagyon komoly és nagyon nagy kihívást jelentő megközelítés, de csak ez vezet előre. És számos ilyen probléma van. Az Európai Kutatási Tanács, az IRC 17 százalékát a költségvetésének erre a területre irányoz elő, tehát itt egy ilyen bottom-up megközelítéssel dolgozunk. És most nézzük meg a kis és vállalatokat. Említettem már, hogy a mi célunk az, hogy tovább erősítsük a KKV-k részvételét, és a KKV-k természetesen visszakerülnek a keretprogramba, mert hogy komoly az egyszerűsítés, új eszközöket vezetünk be, és ez az SBIR, egy Egyesült Államokból átvett megközelítés, ez lehetővé teszi a KKV-k számára, hogy először is ötleteket produkáljanak, azután megnézik a megvalósíthatóságot, és ennek az eredménye alapján jön a következő fázis, a kollaboratív kutatás, és hát így haladhatunk tovább, amíg az adott termék a piacra nem kerül. Ez nagyon hatékonynak bizonyult az Egyesült Egyesült Államokban. Számos tagállam is bevezette már ezt a módszert. Úgy éreztük, hogy eljött az ideje annak, hogy mi is csináljunk valami hasonlót Európai Uniós szinten. És van egy egyéb eszközünk is a KKV-k számára uniós szinten, és hát ez az előbb említett risk financing eszköz. És mi Európában ugye, hamarosan 28 tagállammal várjuk a 2020-as évet, és meg kell ő, találni mindenkinek a lehetőségeket ebben a ő, programban, és a kiválóságnak, az excellence-nek kell érvényesülnie. Éppen ezért mi nagyon nagy figyelmet fordítunk Egyrészt arra, hogy az országok számára lehetővé tegyük a kapacitásbővítést a kutatás és az innováció területén, és ez a kapacitás bővítés természetesen hozzá kell, ezt, ez biztosítják a strukturális alapok is. Fán a kollega dolgozik ezen, dolgozott a keretprogramon a múltban, és hát itt most nem arról van szó, hogy megpróbáljuk itt a, a két eszközt összekapcsolni, hanem mi a strukturális alapokat szeretnénk egyre inkább arra hasznosítani, hogy a kutatás és az innovációs kapacitások bővüljenek. Ez lehetővé teszi az országok és a régiók számára, hogy modernizálják az egyetemeket, berendezéseket vásároljanak, és segítség a kezdővállalkozásokat, és a 2020-as stratégia célja a kiválóság elérése európai szinten. A 2020-as horizont az a az együttműködést is biztosítja a két finanszírozási eszköz között. Nagyon reméljük, hogy ez elősegíti az excellence a kiválóságot, és mi nagyon nagy örömmel támogatjuk a Horizont 2020 keretében ezt a koncepciót. Vannak erre elnökségek, az egyes egyetemeken kerülnek még majd ezek létrehozásra. Biztosítandó, hogy ez a kiválóság, ez az excellence ne csak néhány kivételes helyre koncentrálódjon, hanem elterjedjen egész Európában. A nemzetközi együttműködés. Nagyon sokan mondták el nekünk, hogy Európa ugye nem izolált földrész, hanem része a globális együttműködésnek. Mi nem erőd vagyunk, hanem továbbra is az az elvünk, hogy a Horizon 2020, mint a keret CEF program nyitott, nyitott, és részt vehetnek ebben minden, részt vehet ebben minden ország a Földön, és azon az alapon, hogy biztosítja a kiválóságot, és kinyilvánítja azon kívánságát, hogy szeretne együttműködni. És tehát mi nem akarjuk senkire rákényszeríteni az együttműködést, de boldogan együttműködünk, ha van ilyen igény. A múltban is láttuk, amikor Dél-Afrikával, vagy Kínával, vagy Dél-Koreával működtünk együtt, hogy ez az, ami előre viszi az ügyünket. És folytatjuk a különböző társulási megállapodásokat. Svá, nagyon sokan Norvégia, Svájc is társult tagjai ennek és ezt a lehetőséget természetesen fel fogjuk ajánlani ismételten ezeknek az országoknak. Nem szeretnék részletekre kitérni a, az EIT szerepét illetően, erről majd még hallanak, csak néhány szót még a Joint Research Centerről, a közös kutatóközpontról. Ez elsődlegesen horizontális vizsgálatokat végez el, politika alakítást, tudományos alapon, és hát ezek a közös kutató központok, ezek nagyon meghatározó szerepet kapnak a Horizont 2020-ban. Egyszerűsítés. Elolvastuk többször az idevágó jelentést, hogy tényleg meg tudjuk valósítani az elvárásokat, ez volt az egyik lényege ennek a keretprogramnak, és most jött el az ideje annak, hogy ez megvalósuljon, és egyetlen egy jogszabály csoportot javaslunk, egy projekt, egy finanszírozás és nagyon egyszerű értékelési kritériumokat kívánunk bevezetni, új finanszírozási formákat is próbálunk meghonosítani. Egyszerűbbek lesznek a szabályok az ösztöndíjak elnyerésére, gyorsabb lesz a szerződéskötés, célirányosabb lesz az ellenőrzés és az audit, jobban ügyelünk a szellemi tulajdon védelmére. Tehát ez az, ami következik, és ez tényleg a radikális egyszerűsítés irányába mutat. Itt van Kevályó asszony csekk listája, és hát látják, hogy majdnem minden pontot kipipáltam, mert hogy elfogadtuk azokat az ajánlásokat, amelyek az önök jelentésében szerepeltek. Gondolom, hogy aggódnak bizonyos területeken, hogy esetleg túlságosan messzire is mentünk, de természetesen erről majd még szót ejthetünk a vita során. Én szeretném a parlament támogatását magam mögött tudni az egyszerűsítést illetően, ugyanis túlságosan komplexek voltak a szabályok. Tele voltunk ellenőrzéssel, audittal, és ez nem tette lehetővé a kutatók számára, hogy arra koncentráljanak, ami a lényeg a kutatásra. És mm, nem kell, hogy ezekkel vacakoljanak, hanem kutassanak. Persze, kell pénzügyi menedzsment, de a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban is elhangzott, hogy mi szeretnénk lehetővé tenni, hogy egy igazi egyensúly alakuljon ki a pénzügyi menedzsment és a kutatás között. A, hogyan fog a Horizon 2020-as hozzájárulni az európai kutatási térség az ERA kialakulásához? Ezt létre kell hozni, ezt a térséget. Ö, a tagállami mm, szervezetek is részt vesznek ebben, az ösztöndíjak, az ösztöndíjak hordozhatósága milyen fontos. Ez jelenleg még nem valósult meg. Ez fontos feladata lesz az Európai Kutatási Tanácsnak. Azután az egyetemek nyitott, transzparens módon kell, hogy dolgozzanak. Sokat tehetnek a tagállamok és a szervezetek tagállami szinten is, hogy ezt biztosítsák. Ugyanakkor mobilitási programokról is beszélünk, alapkutatási programokról, és vállaljuk a felelősséget, eleget teszünk a felelősségünknek, hogy a Horizont 2020-as hozzájáruljon az európai kutatási térség megteremtéséhez. A Juraton programra is tettünk javaslatot, Herzog asszony különös érdeklődést mutatott ezek iránt, a lépések iránt és ez egy nagyon komoly szerepet kap ebben a nukleáris biztonság, a nukleáris képzés biztosítandó, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkezzünk ahhoz, hogy kezelni tudjuk az atomerőműveinket, és biztosított legyen a rádióaktivitás, a sugárzás elleni védelem, és hogyha megnézzük az atomerőműveket, akkor ennek meg kell, hogy feleljenek ezeknek az elvárásoknak. A 2020-as horizont mellett ott van még a COSME program, amely a KKV-kra összpontosít. Ez egy nagyon fontos kapcsolat a között, amit mi teszünk, és amit a COSME tesz majd a KKV-k számára. Biztosítani kell, hogy Tajani biztos az, aki ezt felügyeli és egyezteti össze a különböző lépéseket. És most már mindjárt befejezem, kicsit sokat beszélek, sajnálom. És természetesen lesz egy mélységi vita a parlament és a tanács között, és a bizottság között, és nagyon reméljük, hogy 2013 közepére az eredmények megszületnek, és meg lesz a jogszabály, és a tanács és a parlament ebben részt vesznek, úgyhogy az első lépések megtörténhetnek 2014 januárjában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm még egyszer mindannyiuknak azt az inputot, amelyel segítették ennek a javaslatnak az elkészítését, és hát nagy örömmel várom hozzászólásaikat, és szeretném hallani, hogy hol elégedetlenek még, vagy hol tudnak még, hogy tudnának még javítani ezeken a javaslatokon. Nagyon szépen köszönöm. Grazie, Robert eh, Jean. Köszönöm szépen, Robert Jan Smith. Igazgató René a szó. Köszönöm szépen. Eh, elnök asszony, én is eh, köszönöm a szót, gratulálok a kinevezéséhez. Lambert és Mátiász képviselők módosítóival szeretnék foglalkozni. Bízom benne, hogy konstruktív együttműködésben sikeresek lehetünk. A főigazgató úr után szólók, az igazán jó hír az, hogy a technológiai intézet megtalálta a helyét, nem maradt árva gyerek a tudománytámogatás terén tehát az EIT-nek megvan a helye, az EIT a Horizon 2020 részét képezi. Nagyon fontos, hogy erről ne feledkezzünk meg, ugyanis a fő vezérelv amelynek mentén a bizottság működött a javaslat megtételekor, pontosan az volt, hogy gondoskodjunk róla, hogy az EIT a Horizon 2020 célkitűzéseihez hozzájáruljon, illetve ezen túlmenően az EU 2020-as stratégia célkitűzéseihez. Annak alapelveihez. A Horizon 2020-as rendelkezései a monitorozás tekintetében például meg kell, hogy fejeljenek az EIT működésének, a Horizon 2020-as szabályok pedig az EIT-re is vonatkoznak majd, megfelelő rugalmasságra lesz szükség és megfelelő megvalósításra. Mindenek előtt a folyamattal szeretnék foglalkozni. Miért is vagyunk itt? Miért beszélünk ma a bizottságnak erről a javaslatáról? Azért, mert az EIT eredeti elképzelésének alapján indult meg a munka az EIT-ben, és úgy ítéli meg az Európai Bizottság, hogy újabb esélyt kell adni az EIT-nek arra, hogy kibontakozzon. Nagyon érdekes ugyanis az inputja ugyanakkor a stratégiai innovációs agendát maga az EIT eh, javasolja. Tavaly májusban eh, kaptuk meg a javaslatokat, alaposan foglalkoztunk velük, és azt láttuk, hogy eh, nagyon nagy a konvergencia között, amit az EIT magának javasol, és a között, amit a bizottság tervez. Független értékelést is végeztettünk, természetesen ez az önök rendelkezésére áll, és ebből az értékelésből bizonyos konklúziókat is levontunk. Konklúziók között vannak nagyon fontos erősségek a jelenlegi EIT oldalán, másfelől gyengeségek is, amelyeket kezelni kell, és ezeket próbáljuk kezelni mostani javaslatunkkal. Végül pedig a Horizon 2020-as konzultációval párhuzamosan egy stakeholder konzultáció is érintettek bevonásával zajló és ja, megrendezésre került. Az EIT javaslatainak lényegével kezdeném. A fő cél az, hogy a Horizon 2020-ashoz hozzájáruljon az EIT, méghozzá a KIX-eken keresztül, ugye a tudás és innovációs közösségeken keresztül, vagyis a saját specifikus működési módját használva. Az EIT-nek meg kell erősítenie a létező KIX-eket, tehát felülvizsgálati mechanizmusokra van szükség, peer, vagyis partneri értékelési folyamatokat is kialakítottunk. Az első prioritás a meglévő kikek megerősítése, a második pedig új kikek kialakítása, 2014-ben három új alakulna, 2018-ban pedig újabb három közösség egy második hullámban. A felülvizsgálati mechanizmus és a költségvetés úgy néz ki, hogy egy második hullám is megvalósulhat. Milyen témákat javaslunk? Természetesen nagy az átfedés a Horizon 2020-ban szereplő témákkal, és ez nagyon is észszerű. Ahogy korábban említettük, ennek a nagy családnak a részét képezzük, és mindenképpen javítani kell az eredményeket. A fenntartható energetika, az éghajlatváltozás, tartoznak az első hullám témáihoz, aztán az aktív korosodás, az a nyersanyagok, illetve a jövőbeli élelmiszerek. Aztán 2018-ra a hozzáadott értékű gyártás, a városi mobilitás és a biztonságos társadalmak. A társadalmi kihívásokra természetesen nehéz olyan témákat találni, amiben mindenki megállapodik, mindenki egyetért, hiszen nagyon sok a társadalmi kihívás mi a javaslatunkban egy nagyon alapos elemzést végeztünk stratégiai innovációs agenda kapcsán, és elmagyaráztuk pontosan, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek véleményünk szerint relevánsak abból a szempontból, hogy egy téma bekerüljön-e a listába. Nyílt konzultációt is szerveztünk, mint említettem. Az a javaslat, amit tettünk a Horizon 2020-as listának megfelelő, és nagyon komoly javaslat. Nyilván vita fog erről is folyni, és ez így van rendjén. Nagyon komoly, szigorú munkát végeztünk a javaslat tétel előtt. Úgy gondolom érdemes ezt a vitát megtartani a jelenlegi szabályozásban szereplő három téma a tényleg a 24. órában került megvitatásra, ugye itt az éghajlatváltozásra gondolok, meg a távközlési informatikai technológiára. Nagyon fontos, hogy ezúttal megfelelő vita zajoljék. A kikek tekintik, tehát az első prioritást, a második prioritás ezen túl megy, az EIT-nek az embereket kell a középpontjába helyezni, így tudja a hatását javítani, tehetséges embereket keresni kell, ösztöndi rendszert kell kialakítani az EIT-nek, a kikeken keresztül és ezen túlmenően is az EIT öreg diákjai hálózatát is aktívá kell tenni. Nagyon fontos az egyszerűsítési cél is. Úgy gondoljuk, hogy egyszerűen kell működni, az EU, az EU 2020-as szabályokat kell alkalmazni, és az is fontos, hogy ne legyen minden kőbevésve 2020-ig, hanem legyen az EIT-nek némi mozgástere, alkalmazkodhasson a felmerülő új szükségletekhez. Ezeket kellene tehát elvégezni. Kinek kell elvégezni? Ugye költségvetésre is szükség van, a bizottság 3,2 milliárdot javasol az egész időszakra. Nyilván ezt meg kell a parlamenttel is vitatni, illetve a tanácsa. Nagyon érdekes lesz majd ez a megbeszélés, vita. A 80 milliárdnak a részét képezi ez, illetve a több éves költségvetési keretnek, ez volt a javaslat, de végül is egy különleges rendszert alakítunk ki. 3,2 milliárd két részletből áll majd, az első körülbelül másfél milliárd, és 2014 és 17 közötti időszakra vonatkozik majd a meglévő kikek megerősítését cél, célozza illetve az új kikek létrehozásának magpénzét is. 2017 végéig, a Horizon 2020-as javaslat így szól, a bizottság elvégez majd egy értékelést, elemzést, és pontosan ezzel fog foglalkozni. Megfelelően használták-e fel eddig a pénzt? Megvizsgáljuk, hogy a kikeket sikerült-e megerősíteni, illetve megfelelően alakult-e az előkészítése az új közösségeknek. Hogyha az a megállapítás történik, hogy megfelelően használták fel a pénzt, akkor egy körülbelül 1,6 milliárdos következő részlet felszabadításra kerül 2017-től 2020-ig. Még egy dolog, aztán abba is hagyom, mert úgy gondolom, hogy a kérdés-felelet része a legérdekesebb ezekben a vitákban. Ahogy említettem már korábban, a tapasztalattal foglalkozva, értékeléseket végezve, az EIT irányításának javítására is tettünk javaslatokat, nem szeretnék belemenni részletekbe, de nagyon fontos, hogy az irányító testület a stratégiai irányítási célokat vegye elsősorban figyelembe túlságosan nagy irányított testületek természetesen már-már gyűlés jellegűek, és nem tudnak döntést hozni. Nyilván fontos a jó irányítás, ezért egy EIT érinteti fórum felállítását javasoltuk, hogy minden vita lezajolhassék az irányítás területén még egy kezdeményezést teszünk. Szeretnénk több szinergiát az EIT és a KIKEK, e illetve a többi EU kezdeményezések között az érintett területeken. Itt most be is fejezem. Úgy gondolom, hogy mindez jól összefoglalta, hogy milyen javaslataink vannak, és szívesen válaszolunk kérdéseikre. Köszönöm szépen! Thank you. Ringráció. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a két igazgatót, és ugye meg is állapodtunk már velük, hogy lesz egy első kör, amiben a jelentéskészítők tesznek fel kérdéseket, reagálnak, aztán lesz még egy kör, amikor az árnyék előadók és ott is meghallgatjuk majd az igazgató úrnak válaszát. Azt javaslom, hogy most 5 percben szóljon minden jelentéskészítő. Rengetegen kérték a szót, kérem, hogy mindenki tartsa be az időkereteket. Madurell asszony az első. Köszönöm szépen mindkettőjüknek. Schmidt és Korrel eh, urak eh, nagyon fontos javaslatokat ismertettek az új keret eh, programot a 2014-2020-as időszakra, és köszönöm szépen, hogy ilyen jól együtt lehetett működni önökkel. Nyilván intenzíven együtt kell majd a jövőben is. Ahogy Humphrey Bogart mondta, úgy tűnik, hogy ez egy nagy barátság kezdete. Még jól kiforrott álláspontunk nincsen, sok munkát kell addig elvégeznünk. Alapvetően osztjuk az önök értékelését és alapelveit, amelyek a javaslat alapját képezik. Nyilvánvaló, hogy a tudományban dolgozók nehezen tudják konkrét termékekre váltani a tudományos eredményeket, és nagyon fontos lenne a növekedést előmozdítani. Nem akarok sok mindent mondani, csak annyit, hogy a frakcióm egyetért a Eh, Horizon 2020-as eh, koncepciójával. A teljes kutatás területet le kell, hogy fegyez, az alapkutatást, a piacot, az intelligens növekedést, a fenntartható növekedést, az integrációt, de mivel nem eh, válság idő mivel másság időszakban születik ez a keretprogram, amikor nagyon sok megszorításra kényszerülnek a tagállamok, egy pár dolgot szeretnék megkérdezni. Az első aggályunk a jövőben hogyan lehet elkerülni, hogy még inkább polarizálódjék Európa tudományos és technológiai térképe. Fontos dolog ez, hogyha a megfelelő úton kívánunk előre lépni a tudományos térség továbbfejlesztésében, versenyképesebbé akarunk válni, jobb koordinációt akarunk. Fontos, hogy hangsúlyozzuk azokat az eszközöket, amelyek különböző tagállamokban a részvételt teszik lehetővé a különböző érdekek mentén és affinitások mentén. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben egy ilyen álláspont nem igazán realista, és az a kockázata, hogy a tudományos Európa térképet tovább szabdalja majd. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet önök szerint a további polarizációt megelőzni, megakadályozni annak érdekében, hogy ne töredezzen területileg fel a program a kiválóság okán. Nagyon fontos, hogy a kiválóság ugródeszka legyen, nincs ezzel gond, de tovább kellene vizsgálni ezt a kérdést, és az én képviselő csoportom számára felvetődik a kérdés, hogy milyen eszközöket fogunk felhasználni a célok megvalósításához, szinergia a többi programmal, a többi közösségi fellépéssel, olyan kérdés ez, ami a hetedik keretprogramban is gyakran felvetődött. Ma még nagyobb jelentősége van a válság miatt, és el kell ismernünk, hogy a Horizon 2020 nagyon nagy előrelépést jelent a lehető legnagyobb szinergiára van szükség a Cosméval, az EIT-vel, nyilván az EIT-nek mozgásteret is kell hagyni, illetve itt a kohéziós politikához való csatlakozás, kapcsolódás is fontos. Ez az az egyik problematika, amely nagyon foglalkoztatja a kollégáim egy részét, és bízom benne, hogy megoldást is találunk így a kiválóságot és az innovációs rendszer jó működését egyaránt szavatolhatjuk. A második kérdés önök is felvetették. Egyetértünk, ahogy említettük már a program általános irányával, egyetértünk, hogy az alap kutatást továbbra is támogatni kell, nem szabad elhanyagolni, ezzel tisztában vagyok, de tudják -e, hogy a konkrét programokban a száz oldalon hányszor szerepel az alakutatás kifejezés kétszer. Láttam, hogy meglepődnek rajta. Olyan kérdés ez, ami sok tudóst, kutatót aggaszt. Aztán a programok pillére közötti pénz elosztás is kérdéseket vet fel, például a Marie Curie alapkutatási ösztöndi volt, lehetővé tette a kutatók, a fiatalok számára, hogy Európában maradjanak, de a költségvetése, amit önök javasolnak, az messze nem elégséges, különösen, hogyha összevetjük a más országokban kapható pénzekkel. Látom, hogy az elnök asszony már nagyon néz, de eh, még mindig lenne néhány kérdésem. Persze a jövőben is eh, folytathatunk majd még vitát erről, de a második részre nagyon sok pénz van specifikus programokról van szó. Itt egyesek azt gondolják, hogy nem lesz transzparens a dolog, ezt mindenképpen kerülni kellene, nem tudom, mit gondolnak erről. Még néhány észrevételem lenne, azt mondják, hogy sikerült sokat egyszerűsíteni a dolgokon. Hát elég hosszú tárgyalási folyamat zajlott. Én abban bíztam, hogy a bizottság még nagyobb eredményeket tud majd elérni. Itt befe is fejezném. Éler úr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieber Robert Jan Smits. Ähm, Nagyon szépen köszönöm. Persze öt percben nehéz reagálni mindenre, ami elhangzott, árnyék jelentés felelősként is, de hát azért kísérletet teszek rá. Az egyik kérdés a költségvetéssel kapcsolatos. A kérdé, a számok jól hangzanak, a nagy emelés, az 59%-os emelés is jól hangzik, illetve 49%-os, ez az inflációt figyelmen kívül hagyva történt, vagy hogyan? Kérdezném, és azt gondolom, hogy ha ezt figyelembe vesszük, akkor az bizony csupán 28-29 százalékos emelés lesz, és nem 49. És hát itt a CIP is jelen van ebben, akkor ha ezt is figyelembe veszük, akkor még kevesebb lesz az emelés. Azt se tudjuk, hogy a nagy kutatási projektek, mint az ITER például, vagy e megemlíthetném, a bizottság által taktikai ügy okoknál fogva egy félretett GPS programot is. Hát ha ez is még ide tartozik, akkor még kevesebb lesz a pénz. Nem szeretnék én részletekre kitérni, de azért jó lenne, hogyha Ugyanazt a kalácsot osztjuk szét az alapkutatásoktól kezdve az innovációig minden között, a demonstrátorokon keresztül a pre-commercial dokumentekig, hát akkor azért a kérdés az, ugye, hogy nem sokkal több a feladat, összehasonlíthatatlanul több a feladat, mint a költségvetési növekmény. Tehát a kérdés az mindannyiunk számára és hát a néppárt esetében ezt nem is kérdőjelezem meg, hogy ugye mi úgy döntöttünk, hogy duplájára emeljük a kutatásra szánt büdzsét és 100 milliárd euróra lenne ehhez mindösszesen szükség. Egyébként technikailag is megjelenik a probléma, hogy egy ugye olyan programról beszélünk, ahol Madurella asszony és más kollégák is nagyon sok helyes megjegyzést tettek az egyes program részekkel kapcsolatosan. De hát egyelőre még nem világos, hogy miről beszélünk pontosan, mert ha még a 80 milliárdot sem érjük el, akkor bizony nem tudom elképzelni, hogy valaha is ö, lesz megfelelő ö, költségvetés, hogy nem kell -e azt mondani, hogy bizonyos program részeket törölni kell, hogy tényleg fenntartható módon tudjunk többletértéket produkálni ezekkel a programokkal. Tehát a, szeretném csak felhívni a figyelmet ezekre az összefüggésekre, anélkül, hogy most itt konkrét költségvetési ö, keretet mondanék, vagy konkrét vitát akarnék folytatni. Ami a részvételt, a participációt illeti. a javaslat nagyon helyes, nagyon jó. Azt hiszem, hogy az együttműködés a parlament és a bizottság között talán még soha nem volt ilyen jó. Ö, és kiválóak voltak az előmunkálatok is, amire én, mint a jelentés egyik felelőse, abszolút mértékben támaszkodni tudtam. De az is világosan kiderült, és már megvannak az első kommentárok, értékelések az európai egyetemekről, ahol folyik kutatás, akik össze akiknek van egy szervezetük, az író, és ez ott nagyon pozitívan fogadta ez a szervezet mindezt, és ugye van az egyetemen kívüli kutatási intézetek csúcs szervezete is, az EATO, és ott bizony nagyon komoly kritika érte a javaslatot. Nem tartom én a problémákat megoldhatatlannak, de azt gondolom, hogy a helyes elvárások mellett egységességre is törekednünk kell, Ugyanakkor biztosítani kell a megfelelő rugalmasságot ahhoz, hogy a nagyon különböző finanszírozási struktúrákat az egyetemi és az egyetemen kívüli kutatások között valahogy kiegyenlítsük. Egy másik fontos kérdés, ami felmerül bennem, és a dokumentumon még itt is van mit dolgozni. Hogyha megnézzük a részvételi szabályokat, akkor milyen legyen az összjáték a kutatás és az innováció között. Ugye egy egyetemnek, egy intézetnek ugye benyújtanak egy kérvényt a kutatási kérvény szabályainak megfelelően, és akkor a bizottság megnézi, hogy ez hogyan kerül át az innovatív fázisba. Ez hogy működik technikailag? Ezt ki kell dolgozni. Nagyon sok olyan kérdés van még, ahol pontosan meg kell néznünk, hogy a gyakorlatban hogyan alakul a kapcsolat az alapkutatás, a kutatás, a fejlesztés és az innováció között, és azután hogyan tudunk a különböző eszközök közül megfelelően választani, hogy ne csak akarjuk a dolgokat, hanem tudjuk is. És még egy kérés, kérdésem lenne a kollégákhoz. Azt hiszem, hogy a parlament el kell, hogy fogadja, és ez a hetedik keretprogrammal kapcsolatban már el is hangzott, hogy például a raportőr esetében, ugye az EIT esetében, ugye, és a 2020-as horizont, meg a részvételi szabályok esetében nem kell különbséget tenni jogszabályalkotási és nem jogszabályalkotási folyamat között. Ez egyszerűen megnehezíti a tárgyalási pozícióját a parlamentnek, szóval tényleg meg kell állapodni abban, hogy olyan struktúrát hozzunk létre, amelyben biztosított a közös munka, és akkor sokkal erősebb álláspontot tudunk ö, kialakítani, különben a ö, Horizon 2020-ban olyan dolgokat követelünk, aminek a megvalósítására az igaz a világon semmi biztosíték nincs. Köszönöm. La parola alla collega Mattia. Köszönöm szépen, Mata Mattyőnek adom át a szót. Köszönöm szépen kihasználom az alkalmat, első alkalommal szólok hozzá ebben a szakbizottságban a választásokat követően. Így én is szeretnék önnek gratulálni, és sok sikert kívánni, illetve Röle úrnak köszönetet mondani, hogy elnökként nagyon jó munkát végzett a mandátum első felében. Ezt követően pedig most azt szeretném elmondani, hogy nagyon sok észrevételt én magam is mondhattam volna, én is említhettem volna az EIT-t, de nem korlátoznám az észrevételmet csak az EIT-re. Ugye az imént hangzott el, hogy ezeket nem szabad külön választani, hanem közös megközelítést kellene alkalmazni hogyha az EIT-nek vannak célkitűzése, és ugye ezek a célkitűzéseket nem szabad elfelejteni. Ez a 2020-as horizontra is vonatkozik, de minden ilyen programot, ami ide tartozik, egy nagy egységként kell kezelni. Természetesen az EIT-nek megvannak a sajátosságai, azokkal külön kell foglalkozni, de parlamentként egyetlen egy álláspontunk lehet csak, mindent kövessünk el annak érdekében, hogy egy egész sor javaslata legyen a parlamentnek és nagyon örülök, hogy ennek már sok minden figyelembevételre került, különösen az egyszerűsítés területén és úgy gondolom, hogy ez már egy nagyon jelentős előrelépés, ezt el kell ismerni. De szeretném, hogyha lennének egyéb javaslatok is a parlament részéről, és hogyha ezek is megjelennének ebben az e, ötlet e, egységben, ebben a koncepcióban, amit most a bizottság ide e, elénk terjesztett. De még csak az elején vagyunk egy folyamatnak, és szerintem lesz időnk arra, hogy majd egyes javaslatokkal ismételten foglalkozzunk, amelyek majd akár a jelentéstevőktől érkeznek, Merkizasszony vagy más jelentésekből. Szeretném felhívni a figyelmet egyes pontokra, amelyek alapvetőnek tűnnek, mert most az első vitát folytatjuk. És miután nincsen időnk részletes vitát folytatni, az egyik kérdés, ami engem foglalkoztat, és egyébként mindig is foglalkoztatott, és ezt ismételem megint, és elnézést kérek, hogyha bizonyos dolgokat ismételek. De szerintem ennek a csomagnak egy általános orientációval kell rendelkeznie, de nem szabad az sem, hogy nagyon zárt maradjon, mert európai szinten kritikus a helyzet, az innováció, a kutatás nem ott tart, ahol tarthatna, és szerintem kell, hogy legyen a sürgősségi programokra is egy mozgástér, olyanok, amik, hogy meg tudjunk felelni a társadalom nagy kihívásainak, vagy olyan kihívásoknak, amelyeket még nem is látunk, még nem is tudunk én mindig eh, pró igyekszem úgy eljárni, hogy legyen valamennyi mozgástér azért, hogy eh, legyenek eh, prioritást tudjunk adni felmerülő kérdéseknek. Kétségtelen, hogy a tudomány, az innováció olyan terület, ahol igazi európai értékek vannak európai szinten. Ezek alapvető területek a fejlődés szempontjából, és különösen annak érdekében, hogy a fejlődését tudjuk biztosítani a kohéziónknak, magának az uniónak, a teljes szétválasztás, ami megvalósul a kohéziós célok között és a 2020-as horizont között. Már több alkalommal folytattunk hasonló vitát, és szerintem ez a vita ez még tartani fog egy darabig. Specifikus programról beszélünk, de olyan programról, amelyik egy közös célnak a része, aminek meg kellene, hogy legyen a saját kohéziós forgatókönyve, és szerintem anélkül, hogy összetévesztenénk a célokat és a saját szerepünket, ebben a 2020-as csomagban anélkül, hogy az összes programot számba vennénk, nem tudunk megfelelő előlépési utat felvázolni, ami ennek az elemnek a megerősítése, ami magának az Európai Uniónak is az erejét adja, és ami jelentős elem az innováció kutatás területén. Másik dolog, tudom, hogy nem sok idő áll rendelkezésemre, igyekszem nagyon röviden fogalmazni, de szeretném elmondani, hogy foglalkoztat, hogy aggaszt az is, hogy az alapkutatással kapcsolatban Dürrel azt, hogy már ezt említette, de meg kellene említeni a humán tudományokat és a szociális tudományokat is. Nagyon korlátozó, hogyha azt mondjuk, hogy a humán és a szociális tudományterületek azok olyan kutatási területek, amik bizonyos szempontból másodrangúak. Szerintem igenis a prioritások közé fel kell ezeket is venni, és prioritásként kell őket kezelni. Kétségtelen, hogy a humán és társadalomtudományi területen is nagyon fontos dolgok vannak. a közös örökségünk része, és sajnálatos, hogyha nem használjuk fel ezt a, az örökséget, és csak úgy használjuk őket, hogy konzultatív szerepet kapnak más kutatási és innovációs projektekben tehát azt kérjük a tagállamoktól, hogy a strukturális alapokat alapvetően arra használják fel, hogy a kapacitásokat, infrastruktúrájukat erősítsük, akkor azt veszélyeztetjük ezzel, hogy bizonyos kutatási területek e, tulajdonképpen árva gyerekké válnak társadalmainkban. És ez szerintem nagyon gyengíti, nem pedig erősíti az európai kutatási e, térséget. Tudom, hogy már túléptem az időmet, de szeretnék még hozzászólni az EIT kérdéséhez. Úgy gondolom, hogy érdekes a vita, ami előttünk áll. Vannak kérdések, amik már felidézésre kerültek az előadásban, és vannak, amikkel teljes mértékben egyetértek, de mégis csak szeretnék feltenni két specifikus kérdést az egyik az a definícióra vonatkozik, tehát mit értünk dia definíció, és szerint prioritásoknak szerintem ez nem volt elég világos. És a második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy még hogyha van is egy értékelési időszak, az accountability hogyan, tehát az elszámoltathatóság hogyan jelenik meg ezenél az intézménnyel. Nincs időm, hogy részletekbe menjek, és nagyon sajnálom, hogy csak a problémákról beszélhetek, és talán a minőségéről nem beszéltem mindannak, ami itt van előttünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök Berc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is gratulálni szeretnék a megválasztáshoz, és köszönöm Herbert Rossnak is azt a munkát, amit a más, az elmúlt másfél évben végzett. Én is nem annyira az EIT-re összpontosítanék, mert még nem igazán foglalkoztunk a Horizon 220-as csomagnak a kérésékkel. Itt két fontos dolog van. Először is szeretném megosztani önökkel azokat a pontokat, amiket kulcsfontosságúnak tekintek ebben a programban. Először is megfelelő egyensúly kell az értékváltással, tehát az alapkutatás és az innováció között, a bizottság, amit itt előterjeszt, abban ez tulajdonképpen megvan, nem akarunk túl messzire menni a piaci tevékenységek területén, amik tulajdonképpen meghaladják ennek a programnak a kereteit. Nem szükséges az, hogy piaci tevékenységeket támogassunk, amiket a másképpen is lehet bonyolítani. Az a, valahol a, a verseny maga is be tudja tölteni szerepét. A másik, hogy oda kell figyelnünk a különböző EU politikákra, és ebből adódik az, hogy ez a csomag nekem sokkal inkább megfelel, mint a 2020-as stratégia, van egy olyan terület, ami azért bizonyos aggodalmakat vet fel, ez pedig a regionális és strukturális alapok és ennek az egymáshoz igazítása. Itt mindenképpen javítani kell, hogyha minél jobb eredményt akarunk a legkisebb pénzzel elérni, akkor ezt valahogy össze kell hoznunk Ön említik, hogy nem zárják le a rendszert, de, de oda kell figyelni arra, hogy mire, mit választunk, és a, itten ez nem jelenti azt, hogy azokkal, amiket a tagállamokra adjunk, azokkal nem fogunk foglalkozni, de az uniós pénzt meg kell nézni, hogy hová tesszük, mert ettől sok minden függhet. Egyszerűbb szabályok, különösen a kisebb partnerek érdekében, mert nagyon sokszor van az, hogy nem veszünk valamiben részt azért, mert túl költséges vagy túl nehéz. Ez nem jó, úgyhogy ezért úgy gondoljuk, hogy talán itten van még mit javítani. Negyedik dolog a, ter- a szellemi tulajdonnal kapcsolatos szabályok, illetve a megtérülése a szellemi ö, tulajdonnak. Ö, a stratégiai aspektus az az, hogy kell erre költeni, de ugyanakkor azt is szeretnénk, hogyha ö, olyan szabályok lennének, amik az uniós pénzek révén jönnének részt. Szeretnénk, hogyha az ismeretek azok nem egy páncélszekrényben végeznék, és nem csak néhány nagy szereplő jutna hozzájuk. Tehát ezek is, ez is nagyon fontos. Ötöd sorban nem akarjuk, hogy ez a program ez egy kiskapu legyen a nagyiparok támogatására. Tudjuk, hogy nagyon sok nagy vállalat meg tudja engedni magának, hogy kutatást, fejlesztést végezzen. Ez itt a kisebb szereplőknek kell, hogy legyen, hogy katalizátorként szerepeljen. A magánpartnerség bizonyos mértékben aggodalmakat kelt, mert tudjuk, hogy vannak, ahol szocializálják a költségeket és privatizálják a profitot, és ez nem az, amit nagyon szeretnénk, vagy amire büszkék lehetünk. Továbbá, ugye az elefántot is szeretnénk elkerülni, fontos, hogy itt már említették, hogy az ITER is az egyik olyan, éppen ezért nem ö, szimpatikus az ITER. Tehát akár csak egy ö, nagy elefánt is elviheti az összes ö, hasznot, és az pedig nem túl pozitív. Végezetül pedig a eh, katonai kutatások finanszírozásának kérdése is felvetődik. Én eh, nagyon amellett vagyok, hogy európai integrált védelmi védelem legyen, és eh, sokkal jobb lenne ez mindenkinek, mint hogyha 27 külön védelmi megoldás van. De egyelőre ez a helyzet nemzeti költségvetésből nemzeti kompetencia, és nem akarjuk azt, hogy egy kiskapus finanszírozás legyen, hogy a nemzeti védelmi költségvetések helyzetén könnyítsünk azzal, hogy uniós pénz kerül ide. Tehát ez semmiképpen nem. Mert hogyha még csak az a néhány millió, 80 millió, az nem olyan óriási össze, milliárd nem olyan óriási köz, összeg, de azt sem szeretnénk, hogyha ezek a különböző védelmi egységekhez kerülnének. Tehát ezek azok a kihívások, amikkel vizsgálni kell. A szociális tudományok és a biztonság, az biztonsági kutatás az egy egészen más dolog, ez a kettőnek semmi köze egymáshoz, ezeket kezeljük közön és a hetedik pont alapján szeretnék még reagálni az integrált megközelítés kérdésére. A Sixpack, a hatos csomag az Ekon bizottságban, amikor folyt, akkor egységesen léptünk fel, és nem tudom, hogy erre utalt-e valójában, hogy együtt közösen lépjünk fel, árnyék jelentéstevők és jelentéstevők. Ez szerintem mindenkinek jó lenne, hogyha egyetlen integrált megközelítés lenne, és nem különböző jelentések. Köszönöm. Grazie. Allora la parola al direttore generale. Köszönöm szépen. Főigazgató szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mivel kevés az idő, általános válaszokat fogok adni. Először is köszönöm szépen Maduro elasszonynak, Éler, Lambert, eh, képviselőknek a konstruktív hozzáállását, támogatását a programhoz Valóban meghallgattuk az ajánlásaikat a múltban is, illetve olvastuk a jelentéseiket. Néhány konkrétumot is felvetettek. Éler úr azt mondta, hogy nem elégséges a költségvetés. Úgy gondolom, hogy ez tényleg fontos kérdés illetve a nagy projekteket, mint az ITER-t e szándékosan vettük ki a keretprogramból, hiszen a 80 milliárd nem lenne elegendő ezekre is, ez világos. Többen említették a kibővítés kérdését, a bevezetőben említettem, hogy az Európa 2020 keretében a kiválóság meg kell, hogy találja a helyét az összes tagállamban. Aztán visszatérnék arra, amit már korábban mondtam. Nagyon jó kapcsolódást akarunk a strukturális alapokkal. Nem akarunk olyan helyzetet, ahol keverednek a célkitűzések. Kapacitásépítésről van szó, tehát téglába és habarcsba fektetünk egyetemépítésbe akkor strukturális alapok finanszírozását lehet igénybe venni. Nagyon örülök, hogy egy harmada ezeknek a pénzeknek a kutatásra, innovációra, KKV-kre van eleve számva, tehát a kapacitásépítés megvalósulhat. A kutatást és a kiválóságot így lehet támogatni így a Horizon 2020-as jó helyet talán jól csatlakozik majd. Írország, Spanyolország jó példa strukturális alapokat a kutatási képességek fejlesztésére használták fel, arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy jó tudás alap alakuljon ki. Portugália és ilyen ország jó példát jelent a strukturális alapok és a Horizon 2020 között kapcsolódásra van szükség az célkitűzések keveredése nélkül, és Van Nistelrooy úr jelentése nagyon jó iránymutatással szolgálhat. Egyensúlyra van szükség a különböző prioritások között, ipari vezetőszerep, társadalmi kívások, stb. Többen említették, hogy nincs elég pénz az alapkutatásokra, mások azt mondják, hogy nincs elég pénz az ipari eh, versenyképességre, megint mások az, hogy nincs elég pénz a eh, nyitott eh, társadalom építésére költségvetési keretek nyilván adottak. Az egyszerűsítés elégséges-e, vagy túlzott-e. Nos, amikor egyszerűsít az ember, akkor azonnal nagyon bonyolult vita alakul ki mi egyetlen egységes finanszírozási arányt ajánlottunk mindenfajta szerepelő számára, de az volt a válasz, hogy a, az egyetemek más helyzetben vannak, mint a kisvállalatok, a kisvállalatok más helyzetben, mint a nagyvállalatok, aztán vannak kutatási egyetemek, meg oktatással foglalkozó, úgyhogy nagyon nehéz egyszerűsíteni. Um, KKV kategóriába sem mindig könnyű beletartozni, hogyha néhány ember felvesz, az ember esetleg kikerül onnan. Úgyhogy az egyszerűsítés érdekében megpróbáltunk közös elveket alkalmazni, de nyilván önök azt fogják mondani, hogy a különböző kategóriák különböző bánásmódot igényelnek, csak akkor nem lehet egyszerűsíteni. A társadalomtudományokkal kapcsolatban Matthias asszony az a fontos, hogy az elefántson toronyból kikerüljenek a kutatók, és felelősen lépjenek fel. Amikor ugye elöregedő társadalomról beszélünk, meg társadalmi biztonsági problémákról, Lamberts úr azt mondja, hogy mi a köze ennek a társadalomtudományhoz, hát ugyanabban a csomagban vannak, hát nem mondhatja, hogy a terrorizmus, a londoni merényletek kapcsán mondjuk, hogy ne függne össze a társadalomtudomány a társadalom biztonságával. Úgyhogy ezt a vitát is le kell folytatnunk. Utolsó észrevétel kis lókkal kapcsolatban ugye újra kellene gondolnunk, mondják a programot. Szendékosan úgy alakítottuk a javaslatot, hogy hozzáférhetőek legyenek ezek a keretek. Külön gondoltunk a kis szerepvállalókra, a kis egyetemekre, stb. Itt most megállok, de nagyon hálás vagyok a támogatásért a szakbizottságnak. Royal úrnak én is szeretnék köszönetet mondani, kiváló volt az együttműködés, köszönöm. I will be very brief as I understand Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok reagálni mert a legtöbb kérdés általában a Horizon 2020-asra vonatkozott, és csak kettő az EIT-re. Az első kérdésre azt válaszolnám, hogy koherenciát valósítunk meg a Horizon 2020-szal az EIT-ben, a második pedig a stratégiai agendával kapcsolatban már elmondtam, hogy különböző benchmarkok vannak a különböző témáknak, persze más kritériumokat is lehetett volna alkalmazni, nem én nagyon erőteljes kritériumokat javaslunk, egyfelől, másfelől pedig nyilván különböző konklúziókra lehet jutni. Nagyon szigorú munkát végeztünk, és úgy gondoljuk, hogy a kihívások a e, témákkal kapcsolatosan tényleg lefedik a társadalmi kihívásokat. Én nagyon e, örülnék, hogyha erről újra e, tudnánk majd beszélni a jelenlegi EIT szabályozásban a végén bevett javaslatokról nem sikerült alapos vitát, megfelelő elemzést végezni. Jelenleg jobb a helyzet, jobban akarjuk elvégeztetni ezt a munkát. Aztán ön is, meg Rére asszony is rákérdezett az elszámoltathatóságra, átláthatóságra. Az EIT az EU pénzügyi szabályaihoz alkalmazkodni lesz kénytelen, hiszen ügynöksége az EU-nak, tehát a verseny e, pályáztatás, átláthatóság, érték a a többi elvek alkalmazásával működhet csak. Hogyan lehet ezt ellenőrizni? Alapvetően, hogy a bizottság ugye ellenőrzést végez, de még fontosabb a mentesítés folyamata. Az EIT a parlamenttől kap mentesítést évente, és meg kell felelnie a szabályoknak. Ez azt jelenti, hogy a parlamentnek ugyanolyan szerepe van az EIT kiadásai ellenőrzésével kapcsolatban, mint bármilyen más program vagy más ügynökség pénzügyi ö, ellenőrzése terén. Erről nem szabad megfeledkezni, az EIT rugalmas ügynökség, de ettől függetlenül az EU szabályait be kell tartania, másfelől pedig az Európai Parlament ellenőrzi. Glant. Köszönöm, Glant kollega, kettő perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok a megválasztásához, köszönöm a munkáját az eddigi elnökünknek, csak csatlakozhatom az elhangzottakhoz. Szeretném én is alá húzni Smith úr ő által elmondottakkal kapcsolatban a költségvetést illetően valóban bátor lépés ez, de mégis úgy gondolom, hogy el kell gondolkozni azon, hogy a pénzügyi terv esetén megvalósulhat eh, ez. Emlékeztetnék arra, hogy februárban volt egy ülésünk, és ott elfogadtuk, hogy még nagyon sok a tennivaló. Persze szanálni kell a költségvetéseket, Európát konszolidálni kell, de az ember hallára is takarékoskodhatja magát, úgyhogy azért a növekedésnek és az innovációnak is eh, helye kell, hogy legyen valahogy meg kell teremteni ennek az alapjait. Tehát a vitát egy kicsit ebből a szempontból is nézni kell. Még két-három megjegyzés. Én ugye, mint árnyék jelentés felelős, a részvételért, a participációért vagyok felelős. Nagyon sok keretprogramot láttam én már megszületni, de ennyi javaslattal a bizottság még nem állt elő úgy, hogy figyelembe vette volna mindig az Európai Parlament által tett megjegyzéseket, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ez most így történt és ennek megfelelően kell dolgoznunk. Említeném még, hogy nagyon sok esetben csak egy partnerrel történik az együttműködés, és ezt bővíteni kellene. Három kis kérdésem lenne. Az egyik kérdés, hogy a kis és közép vállalatokkal kapcsolatos rész hogyan kapcsolható össze a COSME programmal, és milyen konkrét projekteket terveznek. A harmadik kérdés pedig a networkökkel kapcsolatos. Ugye a, eddig nagyon jó eredményeket értek el az úgynevezett cost office-ek. Milyen szerepük lesz ezeknek a jövőben? Köszönöm. Köszönöm szépen, Glante és Fuchs kollégája szó. Nagyon szépen köszönöm, én is gratulálok a azért, hogy Rajl úr a kiválóság elvét meg tudta őrizni az elmúlt két és fél évben, és hát Szátori asszonynak is persze gratulálok, mert hát ő meg azt fogja bizonyítani, hogy ő nagyon működhet a nemek közötti egyenlőség megfelelő módon. És én természetesen támogatom ezt a közpénzekből támogatott kutatási programot, ez ugye megvolt a múltban is, és akkor elsősorban az akadémiai területekre, az alapkutatásra koncentrál, de most ez kiterjed. És én nem szeretnék szólni arról, hogy az egyes szektorokkal mi a helyzet, és hogyan oszlik meg a költségvetés. Tehát 80 milliárd euró az nagyon nagy pénz és egészen biztos, hogy az országainkban és a tudósoknak élni kell ezzel a lehetőséggel, mert ez azért nem jön minden nap. Úgyhogy ez egy hatalmas terv, és nagyon fontos rögzíteni, hogy a kiválósági központok szempontja álljon előtérbe, amikor ezeket a pénzeket hozzáférhetővé tesszük, elosztjuk. Biztosítani kell azt, hogy a pénz a legjobbakhoz kerüljön ugyanis nagyon sok vád érheti ezeket az embereket. Ugye, hogy mindig ugyan azok kapják meg a pénzt, tehát itt a kiválóságot nagyon szigorúan le kell fektetni strukturális alapokkal kapcsolatban. Ugye ott van egy másik nagy, nagy kalap, ugye a mezőgazdasági programok. Hát ott is van azért kutatás az élelmiszerekkel kapcsolatban, vagy akár a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. De ne menjünk visszafele, amikor az innovációval foglalkozunk, hanem azt nézzük, hogy tényleg hogyan tudjuk a a megújulást, az innovációt elősegíteni. Sok mindent elmondták a kollégáim, de hát az egyszerűsítés és nagyon fontos szempont volt. Na most én értem, hogy miért lenne fontos ez a single funding right hogy, és mm, hogy itt a különböző szereplők viszonya hogyan alakuljon, és az egyes tudomány típusok hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Vannak olyan tudományok, ahol magasabbak a költségek, mert sokkal bonyolultabb eszközökre, berendezésekre van szükség, mint más esetekben. Tehát arról kell valahogy gondoskodni, hogy ha ha csak egyetlen egy szempontot veszünk figyelembe, akkor nehéz lesz kialakítani ezt a fajta egyensúlyt a kutatás területén, és akkor ez egy olyan következmény lenne, ami senkinek nem volt a célja. Az egyensúly, amit mindig hangsúlyoztunk, én a frakciómból más nem fog beszélni, úgyhogy szeretném befejezni. Tehát nagyon fontos a, a, az egyensúly. Én árnyék jelentés felelőse voltam, és azt gondolom, hogy figyelemmel tudtam kísérni, amit ez a bizottság mondott. A részvevők számára a szabályokat nagyon világossá kell tenni, a maximum összeget, amivel támogathatók az egyes projektek, és mikor kerül sor a kifizetésekre, és jó lenne, ha lenne egyfajta ombudsmanunk. Az emberek szeretik, ha van egy helye, hova panasszal fordulhatnak, és jó lenne, hogyha valaki a rendszeren kívül állva megnézi, hogy mennyire kezelhető a gyakorlatban, hogyan működik mindez, tehát egyfajta független ombudsmanra lenne szükség. Üdvözlöm a tagállamok szintjén mm, született döntéseket, úgy hogy nagyon jó, hogyha ezeket sikerül csokorba kötni, mert ez biztosíthatja a megfelelő kohéziót. Kollégám elmondta, hogy mennyire fontos az EIT átláthatósága és elszámoltathatósága, a KKV-k támogatása is létfontosságú és nem szabad, hogy a nagy ipar, a nagy vállalatok elvegyék a pénzeket a KKV-k kárára. Köszönöm szépen. Ford asszony, és most a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen és most kihagyom a bókokat, mert már annyian elmondták ezeket a dicséreteket, úgyhogy rögtön jön a kérdésem. Említették, ugye, az Innovációs Uniót. Hát mi a különbség a Horizont 2020 és az Innovációs Unió között? Mi maradt gyakorlatilag az Innovációs Unióból, ha majd a 2020-as csomagot is a Horizon 2020-at is befejezzük. Ugye beszéltünk az egyszerűsítésről a bizottságon belül, erre szükség van. Ahogyan említették, meg kell nézni a strukturális alapokat, de persze a mezőgazdaságit is, és én nagyon örülök annak, amit elmondott Ford képviselőtársnőm. Említette a kikszeket, és én itt nem is annyira az innovációs partnerségről gondolok, mert mm, ez is foglalkozik a társadalmi kihívásokkal, de nem minden esetben. És az Innovációs Unió programban azt mondtuk, hogy szeretnénk ö, ezekkel a nagy globális kihívásokkal foglalkozni, én hatot soknak tartok, annak idején ezt ugye háromra csökkentettük. És én ahhoz, hogy, hogy tényleg összeszedettek legyünk, jó lenne ezt most is megtenni, ugye ott vannak a kikek, ott vannak az EIP-k, ott vannak a nagy kihívások, sok minden, túl sok ez és még nem is fejeztük be az EIP-ket, és már kezdődnek a kikszek 2014-ben, meg 2018-ban. Szóval e, már lassan elvész az áttekintésünk, és annyi eszköz van itt e, egymásba kapcsolódva e, a más intézményekkel, tudományokkal e, közösen. És én persze, hogy üdvözlöm ezt a bizalomon alapuló megközelítést, erre nagy szükség van. E, és ugye önök egy ilyen általány alapú auditing irányába haladnak. Lehetne egy olyan rendszert kialakítani, ahol ugye kis pénzt kapnak alacsony szintű feltételekkel a monitoring és az audit vonatkozásában, és hát említette a szociális, a társadalmi innovációt és szólt arról is, hogy milyen figyelmet fordítanak majd a, a humán és a társadalmi és a szociális tudományokra. Nagyon fontos a szociális a társadalmi innováció szempontjából, hogy ne csak a közvetlen eredményekre törekedjünk, hanem arra, hogy megnézzük, hogyan tudunk együttműködni, és ezt hogyan kívánják megvalósítani. Köszönöm. Van Nisztelrooy kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, illetve gratulálok önnek az új elnök asszonynak több pénz, rendben van, de hát hogyha éppen kevesebbet fognak a tagállamok rendelkezésre bocsátani ezekben a viharos időkben, akkor nem igazán jutunk majd előre. Mit tesz a bizottság ennek érdekében? Hogyan próbálja meg a kohéziós politikát alakítani a bizottság? Ugye hát ott van egy nemzeti tagállami partnerségi szerződés, amelyben az szerepel, hogy mit vállalnak a tagállamok a társfinanszírozás keretében. Hát azért ez nem fog ingyen menni, hát a tagállamoknak is van itt mit finanszírozniuk, de hát hogyan fogják ezt biztosítani, ha mindenki takarékoskodik? Második kérdés, ugye a költségek alakulása. Persze, támogatom mindazt, amit elmondtak. Támogatom azt is, hogy a kiválóságra kell törekedni. Támogatom a regi bizottság törekvéseit szükség van ott is megfelelő finanszírozásra a regionális fejlesztésben. És javaslatokra van szükség arra is, hogy melyek legyenek a prioritások, amelyek a legfontosabbak ahhoz, hogy egyenlőséget illetve megfelelő egyensúlyt tudjunk biztosítani a kiválóság és a koherencia szempontjai között ez a regions of knowledge, most ebből mi lett, ugye a tudás régiói, ez, de most ezen nem foglalkoztak? Ez most úgy, hogy a régiók iránt érdeklődés egyszerűen eltűnt. Azután kezdetben mm, ez egy olyan árva gyerek volt. Nem kellene most egy kicsit jobban foglalkozni ezzel? Itt szükség van egy európai vezetésre, európai komponensre. Ugye korábban a kormányok ezt egymás között intézték, de most az európai, az uniós elemet kellene kidomborítani. És hát reméljük, hogy az árva gyerek kicsit megerősödik, a gyermekbetegségeken túljut, tehát a kutatásban és az iparban azon kell dolgozni, hogy az eredményeket összekapcsoljuk egymással, különben a megfelelő high-tech termelés áthelyeződik más régiókba. Nagyon fontos ez a jövő szempontjából. Azt kell megnézni, hogy hogyan tudjuk itt megőrizni a termelést, itt Európában, hogy legyen az embereknek mit csinálni. Köszönöm szépen, és akkor most a bizottság még egyszer. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy Ön említettem szabályok minőségét, jó, hogy ezt megemlítette, és hát azt is kérdezte, hogy a KKV-k és a COSME program hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Persze a COSME az nem foglalkozik innovációval és kutatással, sokkal inkább üzleti modellekkel. A Horizont 2020 pedig mindenek előtt az innovatív KKV-kra, a kutatással foglalkozó KKV-kra összpontosít. Az excellencia, kiválóság az egyetlen lehetőség, hogy Európa versenyképes legyen a világ egyéb részeivel. Középszerűséggel a világon semmit nem lehet nyerni. Ez mindenre igaz, labdarúgásra, mindenre. Csak akkor tudjuk megverni a világ többi részét, hogyha jók vagyunk, kiválóak vagyunk. Ez az egyetlen kritérium, és ez a legfontosabb kritérium a projektek során Említették a strukturális alapokhoz való kapcsolódást, amit Van Nisztelrooy elmondott, hogy jó lenne meghallgatást szervezni. Ez igaz, és mi nyíltan beszélünk egymással, de hát nincs egy ilyen közös ülés, hát ez egy jó, jó ötlet, Ford asszony az egyszerűsítésről beszélt, a különböző kutatás típusokról. Hát ugye a lényeg, amit elmondott, az, hogy a jó kutatás az, amire, amire szükség van, meg egyszerűsítés, persze egymás szemébe kell tudni nézni, szeretnénk mindenfajta mm, ilyen, meg olyan derogációkkal meg kell nézni, hogy mit kezdünk. És jó, hogy aláhúzták, hogy milyen fontos a KKV-k és a kisvállalatok. Ugye aztán a 2020-as Horizont 2020-as csomag hogyan kapcsolódik ugye az Innovatív Unióhoz. Az egy csomag volt, amelynek a, a célja az innováció javítása volt. Ö, 34 intézkedést foglalt az magában, közbeszerzés, standardizáció, a technológiai transfer elősegítése, új doktori iskolák kialakítása, az ipar bevonása be. Tehát az Innovációs Unió az nagyon sok intézkedést jelentett, ami javította az innovációs légkört Európában. Persze ennek része a finanszírozás, és a Horizont 2020 az része az Innovációs Unió megvalósításának, és hogyha egy ilyen innovációs Európát, Uniót akarunk létrehozni, akkor persze nagyon sok még a tennivaló a jogszabályalkotás területén, hogy a vállalkozásoknak, polgároknak lehetővé tegyük, hogy cselekedhessenek többet. Kérdezték azt is, hogy mi a kapcsolat az innovációs partnerség és a nagy társadalmi kihívások között. Az innovációs partnerség az azt a célt szolgálja, hogy az érdekelteket összehozza. És például az aktív és egészséges megöregedés, ez egy nagyon fontos program, és hát itt a kutatási napirendet is az egészségügy területén ennek megfelelően kell alakítani, úgyhogy van kapcsolat az innovációs partnerség, és azok között, az akciók között, amelyekkel mi foglalkozunk a társadalmi kihívások kapcsán, hogy túl sok-e kihívások száma, túl nagy-e a kihívások száma. Én a hatnál maradnék, és a tanács és a parlament több indított, három is rendben lenne, mi nyitattak vagyunk, hogy ezt megvitassuk. A prioritások meghatározása meghatározó. És hogyha a prioritások számát hmm, egy hosszú vita után a tanács és a parlament között csökkenteni tudjuk, az jó, a hat is már egy komoly eredmény. A szociális társadalmi innováció, ez nem csak a technológiával kapcsolatos, hanem mm, konkrét lépésekre van szükség. Ez egy új elem. Még sokat nem tettünk ezen a területen. A tanulmányok, kutatás azt mutatja, hogy itt új üzleti modellek, új szervezési, szervezeti formákra van szükség. Nagyon sok kísérleti programra kerül majd sor, mielőtt ezek a programok elindulhatnak. Van Nistelrooy említette, kollega említette a strukturális alapokhoz fűződő kapcsolatot, meg a meghallgatást, és azt hiszem, hogy amikor és Fordasszony is azt mondta, hogy fontosak a KKV-k, tehát azért nem szabad elfeledkezni, hogy van sok nagy vállalat Európában, amelyek még mindig milliókat foglalkoztatnak, és jó lenne, ha ezek itt is maradnának Európában volt ilyen a, public, a PPP, a Public Private Partnership halad tovább. Szeretnénk ezeket a nagy global playereket mit megtartani Európában ennek a keretében is. Ugye a nagyvállalatok fontosak a versenyképesség és a munkahelyteremtés szempontjából. Köszönöm szépen! Just one, one, one second on one point. Csak egy dolgot egy pillanatig, amit itt felvetettünk, hogy hogy a koordináció, azoknak a kezdeményezések a koordinációja, szerintem különböző témákat különböző szempontból lehet megvizsgálni. Ami a fontos az az, hogy teljes képet kapjunk, és ezen belül pedig fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy ne legyenek átfedések az eredmények tekintetében, és biztosítani kell, hogy ezek az eredmények jók legyenek. Ami az ipar részvételét illeti, ahogy ez elhangzott, fontos az, hogy a nagyvállalatok, kisvállalatok e- egyaránt részt tudjanak venni, és az iparnak a részvétele pedig nagyon fontos, ez mindenképpen ösztönző amit Van Nisztelrooy úr mondott, az szerintem nagyon fontos az eredmények. Tehát mindig eh, az eredmények alapján kell ítéletet alkotnunk. Mindig vannak kezdeti eredmények, tudjuk, és vannak kézzelfogható eredmények az indulásban, vagy diákok például, akik az résztvevő egyetemekben kaptak képzést. Még egy kicsit túl korán van, mert a KIX az még csak egy másfél éve folyik, de már is vannak eredmények, és nagyon jó lenne, hogyha ezt az információt megoszthatnánk majd önökkel, hogyha a kézfogható eredmények vannak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nyizajára tudják, hogy ma volt a bizottságnak a tájékoztatója, és lesz majd egy második felvonás is, egy másik véleménycsere. Egy nagyon hosszú hozzászóló listán van. Én azt javaslom a kollégáknak, akik hozzá kívánnak még szólni, hogy egy percben, maximum másfél percben tegyék fel a kérdésüket oly módon, hogy mi pedig válaszolhassunk, és Kárványú asszony, illetve először a Köszönöm szépen, szerintem ez egy jó javaslat, és nyitott az ajánlásokra, javaslatokra. Vannak dolgok, amiken lehetne még javítani, a struktúrális tartalman is, kiegyensúlyozott. Nekem tetszik, ahogy külön választották a kapacitásképítést a kiválóságtól de valamilyen módon komplementer kiegészítő kellene, hogy legyen, és szinergiának kellene, hogy legyen a keretprogrammal, illetve a strukturális alapokkal. És valahogy, eh, ahogy Van Isztarai kollégám mondta, eh, hidat kellene építeni a eh, tudás és a tudásrégiók között. A jövőbeni technológiákat is érdemes lenne kiterjeszteni, és tovább léphetünk, és bevehetnénk a FED jelzkület is, tehát a szociális kihívásokat. Ez helyet adna az új kihívások számára, mert most jelenleg úgy tűnik, hogy az új kihívásoknak nincs helyük. Az ipari vezetés esetében tudatában kell lennünk, hogy itt van a lehetőség a nagyiparnak, hogy a kisvállalatokkal, innovációval együttműködjenek, és ezt úgy kell meg, létrehozni, hogy ez ehhez tudjanak csatlakozni. A főként tudomány irányítottak el, hogy legyen a kutatás itt a multidisziplináris megközelítést lehetővé kell tenni, illetve a lentről felfelé építkezést. A 2020 Horizont 2020-as sokkal több kell, hogy legyen, mint egy finanszírozási program. Strukturális komponense is van, hogy meg tudjuk oldani a szétaprózódás problémáját például az egészségkutatás Európában. És az utolsó pedig az egyszerűsítés. Nagyon örülök az elhangzott javaslatnak. Mindenképpen meg kell, hogy maradjon a hozzáadott értékadó, hozzáadott értékadót megtartjuk, ami már egy vitásabb kérdés, ez a közvetlen költség, illetve ennek a százaléka. Nekem ez tetszik, mert ez egy lehetőség, hogy a hozadott értéket finanszírozzuk, és a fiatal kutatóknak adjunk munkát. Ugyanakkor problémát látok a kutatócsoportokkal, egyes egyetemekkel, amelyek viszont teljes költségelszámolással dolgoznak, tehát valamilyen kreatív módon kell megoldanunk, hogy legyen egy alap, egy főszabály, és a többi esetekre pedig találni kell megoldást de mindenképpen ez kell, hogy legyen a finanszírozás alapja. Lenne még nagyon sok minden, de itt befejezem. Jó, jó, jó, persze. Prodi úr. Csak nagyon gyorsan úgy gondolom, hogy dematerializálni kellene a társadalmunkat, vagy legalábbis részben, azért, hogy a GDP-n túl tudjunk lépni. Meg kell érteni azt, hogy milyen központi szerepet játszik az ember, a személy, és a, a fenntarthatóság szempontjából kell vizsgálnunk a dolgokat. Ennek következménye kell, hogy legyen, hogy egy konvergenciát hozzunk létre a humanista és a tudományos szemlélet között. Tudni kell, hogy kit akarunk segíteni, és hogy hogyan találjuk meg a megfelelő egyensúlyt a természet és a világ között intelligens módon kell megoldásokat találni. és a szükséges konvergenciát figyelembe kell venni, hogy a szellemi és a testi egészség egyaránt megvalósuljon. Nagyon gyakran ezt a kettőt szétválasztják. Szeretném még elmondani, hogy van egy eszköze az parlamentnek, ez pedig a STOA, ami nekünk is rendelkezésünkre áll, hogy elmélyítsük ezeket a kérdéseket. Tója asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok az a sok pozitív elemhez, amit figyelembe vettek. El kell mondjam, hogy ebben a az erőfeszítésben egy jelentős egy koordináció volt a különböző főigazgatóságok között, ami a múltban nem volt így, és ez volt az egyik oka annak, hogy nem megfelelően működtek a dolgok. Remélem, hogy ez egy valódi megoldás lesz. A kérdés hogy hol a kultúra. Gyakran mondják, hogy hát vannak szavak, amik nem gyakran köszönnek vissza, de például az én hazámban nyomon követjük a programot, és azt látjuk, hogy a kultúra egy nagyon fontos elem, még az iparban is. Nem tudom, hogy hallották-e azt a magas szintű csoportot, már nem tudom melyik professzor, többször járt itt is, és kitűnő munkát végzett a tekintetben, hogy az európai iparágokat hogyan lehet újítóan, innovatív módon felhasználni. Nagyon fontos munka volt, ja, vagy például a hozzáférési korlátok. Nagyon sok helyzet van, ahol azt látjuk, hogy a, az egyetemek, a kisvállalatok lemondanak a részvételről, mert nagyon e, költséges, nehéz az előkészítést elvégezni, és nem biztos, hogy meg fogják e, kapni a pályázat e, útján a finanszírozást. Tehát szép a finanszírozás, hogyha valaki megnyerte a versenytárgyalást, és van egy programja, de utána hogyan lehet eh, javaslatot készíteni, úgyhogy ne dobja ki a pénzt az ablakon. Hogyan lehet bővíteni azoknak a körét, akik részt vesznek, és remélhetőleg minél nagyobbra nyitjuk az ajtót, annál több lesz az új tehetség. Köszönöm szépen, Velli úr! Köszönöm szépen! El kell mondjam, hogy nagyon nehéz itt a valódi tendenciákat látni, és mindenképpen nagyon jó volt meghallgatni a vitát. Ami az egyszerűsítést illeti, arra nagyon nagy szükség van, és közepes vállalatokkal ról még szeretnék hallani, talán nem ma. És amit Smith úr vetett fel, hogy az Európa, a, a tehetségeknek az Európában tartása, ez egy nagyon fontos kérdés. Ami a finanszírozás magát illeti, úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégia következtében, a gazdasági recesszió következtében a prioritást a, olyan kutatási projekteknek kell adni, amelyek az iparral kapcsolatban állnak, és amiknek valószínűleg kézzelfogható eredményük lesz. Itt szerintem az elkövetkező időszakra nagyon fontos az, hogy eredmény legyen és munkahelyet teremtsenek ezek. Minden egyebet azt egyelőre háttérbe kell szorítani, addigra, amikor majd lesznek munkahelyek és egy kicsit jobban megy Európában. Ha az egyetemek kizárólag akadémiai kutatásokat akarnak, tudományos kutatásokat akarják vinni, tegyék, de akkor ezt finanszírozzák saját maguk, illetve finanszírozzák a tagállamok az európai adófizetőnek a pénzét a következendő 7-8 évben arra kell fordítani, hogy növekedést érjünk el és munkahelyeket hozzanak létre Európában. Castillo kollega. Köszönöm szépen. Néhány észrevételt szeretnénk tenni. Nyilván Először is köszönetet mondanék a főigazgató úrnak, illetve az Európai Bizottságnak általában a megtett erőfeszítésekért, illetve azért a lehetőségért, hogy az Európai Parlament szempontjait figyelembe vették a javaslatokban, amelyeket ma bemutattak. Szeretnék emlékeztetni néhány kérdésre, amelyek szerintem fontosak Egy sor területről szeretne a parlament még vitát folytatni. Azt eh, kívánjuk, és eh, nagyon nagyra értékeltük volna, hogy eh, a plenárison elfogadott dokumentumot teljes mértékben vegyék figyelembe. A tartalommal, a lényeggel a javaslatban egyetértek, és a struktúrával is, amit elfogadtak, illetve hogy milyen integrált pozicionálást alakítottak ki az ismeretek háromszöge alapján. De azért még nincs igazán világos elképzelés a kohéziós alapokhoz való kötődésről, szinergiáról. Szó volt már ugye a régiókról és az ismeretekről, tudásról. A kutatási potenciál. Ugye tudjuk, hogy a kiválóság szempontjai és a kohézió nagyon eltérő szempontokat jelentenek. A költségvetés terén is vannak problémák. Szeretnénk konkrét területeken tudni, hogy mi lesz a helyzet például az infrastruktúra terén. Véleményem szerint kicsi a költségvetési erőfeszítés ezen a téren, és ugyanez igaz a Marie Curie programra is. Pedig ennek óriási a hozzáadott értéke. Nem elegendő mértékben emelkedik a költségvetése. Nemrégiben egy kutató azt mondta nekem, hogy úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnál az egyszerűsítés azt szolgálja, hogy a hibák számát csökkentsék. Pedig az egyszerűsítés olyan eszköz kellene, hogy legyen, ami lehetővé teszi, hogy több esélye legyen a résztvevőknek. De az elvégzett nagyon nagy munka, a megtett nagyon nagy erőfeszítések ellenére még mindig nagyon sokat teendő konzorciumok munkájánál például többek között egyébként. Nagyon köszönjük! Köszönöm szépen, most pedig visszaadom a szót az Európai Bizottságnak. Még egyszer köszönöm szépen mindazoknak a képviselőknek, akik hozzászóltak. Nagyon gazdag vita alakult ki ma délután, Kárvályó asszony és mások is a Horizon 2020-as és a struktúrás alapok kapcsolódására kérdezett rá. Vissza fogunk erre térni. A fedekről is szó volt, nagyon sok területen megjelennek, és valóban mainstreamelni kell, értékeljük. Fordasszony, Van Nistelrooy úr beszélt a nagy iparágakról, nem fogjuk őket elhanyagolni. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban örülök neki, hogy a javaslatainkat üdvözölték, hiszen önök a legfontosabb tényező az egyszerűsítésnél. Nyilván bizonyos érdekek sérülnek, más Egyfelől az egyszerűsítés azt jelenti, hogy átláthatóbbá, harmonizálták, könnyebben érthetővé válnak a szabályok, kik lesznek a vesztesek, a nyertesek, még tovább kell gondolkodni annak érdekében, hogy legyen túl sok a vesztes, tisztességes, igazságos legyen a rendszer, minden típusú ö, szerepvállaló részvevő számára. Nyilván lesz még idő ezt a vitát elmélyíteni. Prodi professzor az erőforrás hatékonyságra világított rá, örülünk ennek az észrevételnek, illetve a fizikai és mentális egészség összefüggésére nagyon szoros a kapcsolódás. Tolja asszony, hogy a strukturális alapokhoz való kötődésről beszélt szintén, illetve a kulturális örökség fontosságáról. Említése kerül ez a társadalmi kihívások alatt, nem annyira explicit módon, mint ön szerette volna, de majd még megvizsgáljuk a kérdést. Úttalt arra a magas szintű csoportra, valószínűleg a kulcsfontosságú technológiák magas szintű csoportjáról beszél ön. A javaslataikat megfogadtuk, egyetlen egyet nem. A Deploy in Europe First ajánlatról van szó, arról, hogy minden kutatási eredményt először Európában kellene alkalmazni. Végül úgy döntöttünk, hogy ezt nem tesszük bele a javaslatba, jó okaink voltak rá összességében azt mondhatom, hogy megpróbáltuk az egyszerűsítéssel a hozzáférés akadályait csökkenteni annak érdekében, hogy a kis cégek, kis kutatóközpontok is megtalálják a helyüket a programjainkban. E, nyilván a megvalósításon múlik minden, e, nyilván azon múlik, hogy e, sikerül-e új munkahelyeket teremteni, versenyképesebbé tenni a gazdaságunkat, és ez a leitmotívja az egész javaslatcsomagnak. Szigor a megszorítások a válság idején nagyon fontos, hogy munkahelyek jöjjenek létre, a gazdaság fellendüljön. A jövő Európában nem alapulat egyedül a megszorításokon, a szigor politikáján. Kászírió asszonynak válaszolnám végül, megint csak a strukturális alapokhoz való kötődés témájában. Ön joga mondta, hogy többet kellene tenni a kutatási infrastruktúrákért. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a tégla és habarcs finanszírozásban nem veszünk részt, hiszen a meglévő infrastruktúrákat szeretnénk összekapcsolni a tudomány terén, ezért az építkezésekhez a költségvetés nem ebből a programból fog érkezni. A Mario Curie-t is jól értjük, tudjuk, hogy mennyire fontos, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi költségvetési javaslat lehetővé teszi, hogy a célok megvalósuljanak nem csak az akadémiai intézetek, hanem az ipar és a kutatóintézetek között is. Köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen. Most már csak eh, három percünk van, eh, három eh, jelentéskészítő van jelen, hogyha fejenként egy percben beszélnek, akkor egy gyors eszmecsere történhet. Még Riera Madurák kollega következik, tessék mit szeretne mondani, szeretne még hozzászólni. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az első eszmecsere rendkívül érdekes volt, és előadóként uh, uh, sok jegyzetet készítettem, nagyon hasznos ez abban a szempontból, hogy a jövőben hogyan fogjuk megvitatni a dolgokat. Nem akarom az időt húzni, még nagyon sok időnk van erről vitát folytatni. Köszönöm a két igazgatónak, hogy eljöttek, és köszönöm a képviselőtársaknak is a hozzászólásokat. Köszönöm. ennek Eller úr. Gelobt worden, jetzt nochmal quick and dirty, ein paar Um, Das EIT ist das... EIT az a 21. Eh, század egyik vívmánya, és a költségvetés meg hétszereződik egy olyan intézmény esetében, amelyről még az igaz a világon semmilyen értékelés nem született, ezt nem fogjuk megszavazni. Eh, a eh, KKV-kkal kapcsolatos törekvésekkel kapcsolatban Szeretnénk megnézni, hogy a GRC-knek mi a funkciójuk, pontosan mire használja a bizottság, mit jelent mindez. Szeretnénk továbbá egy biztonsági kutatási programot, ez egy kompromisszum volt annak idején, hogy ezt integráljuk a biztonsági kutatási program definíciójából következik, hogy ugye itt önállónak kell lennie, mert mások a publikációs kritériumok. Úgyhogy erre mindenképpen szükség van. Utolsó megjegyzésem pedig, hogy nyitott, és a mi közös feladatunk az, hogy hogyan tudjuk a Horizont 2020-as összekapcsolni a strukturális alapokkal. Ha nincs erre vonatkozó rendelet, mindaddig csak elmélet ez az egész. Ezt a hidat létre kell hozni, ha nem, akkor pedig nem lesz meg az a pénz, amire szükség van az innováció és a kutatás területén Európában nem kell keverni a dolgokat, de mégiscsak konkrét javaslatra van szükség, hogy a két program jobban együtt tudjon működni. Köszönöm. Grazie, un minuto. Köszönöm szépen. Kicsit kevesebb, mint egy perce van Mátiás asszonynak. Igen, köszönöm szépen. Csak meg szeretném ismételni amit Smith eh, főigazgató mondott a legutolsó zeszólásában. olyan intézkedésekről eh, kell, hogy szó legyen, amelyek a növekedést segítik, és nem a megszorítást. Persze nagyon oda kell figyelni a közpénzek felhasználására, mert közpénzekről van szó, amikor az innovációt, a kutatást finanszírozzuk. Meg kell nézni, hogy az eredmények kedvezőek -e a társadalom számára. A legjobb az, hogy olyan javaslatok születnek, amelyek a koncepciótól a termékig eljutnak, előfordul, hogy nem a növekedés szolgálják a találmányok, hanem az egyensúly hiányt erősítik, és erről mindenképpen beszélnünk kell majd a jövőben. Elnök, Köszönöm szépen Matthias asszonynak, köszönetet mondunk a bizottság igazgatóinak is. Mára lezárjuk az ülést, holnap délelőtt 9.30-kor a koordinátorok találkoznak, a szakbizottság pedig 10 óra 30-kor folytatja ülését. Köszönöm mindenkinek, viszont látásra, és köszönjük szépen a tolmácsok munkáját is, és elnézést, hogy kicsit csúsztunk.